Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Sajnos megint elvesztettem a fonalat, és rossz irányba mentem, és a feleségem figyelmeztetett, hogy ezt ne tegyem. Ezt nem tudom megismételni. Akkor térjünk rá a napirendre. módosult a napirend. fél hatkor lesz egy módosulás, remélem, hogy Lunácsak asszony ezzel egyetér, de itt egy jogalkotási ügyről van szó, tehát sajnos egy pontot majd jóvá írunk neki. Hát három órakor egy rövid eszmecserére kerül sor Dél-Szudán képviselőjével, tehát három óráig, fél háromtól fél három óráig, ez Remélem, hogy mindenki el tud jönni, hiszen itt fontos kérdésekről lesz szó. Hogyan? És nagyon fontos, hogy itt egy jelzés értékűen egy fél órát erre a témára szálljunk. Palekis úr a, az energiapolitika módosítása ez, erre vonatkozó a március 26-a 8 óra a módosítók benyújtási határideje. Hat jegyzőkönyvet kell elfogadnunk, biztos vagyok benne, hogy mindenki elolvasta, úgyhogy mindenki egyhangulag el tudja fogadni. És akkor Térjünk át Kovácsev úr. Kovácsov. Kovácsev. Kovácsev úr fog beszámolni a külügyi bizottság küldöttségének dél-kaukázusi Azerbajdzsán és Örményországi látogatásáról februárban az állásfoglalásunkról kell majd holnap döntenünk ebben a témában, úgyhogy meg is adom a kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök én is mindenkit. Nagyon jó, hogy az örményországi, azerbajdzsáni látogatást egy hónappal, egy hónap után és a partnerségi megállapodás kapcsán beszámolhatok az AFET-nek a látogatásról. Öt tagból állt a küldöttség, én, Makovei, asszony, Kirlov, Leinen úr, Lunacek asszony vettek részt február 19-e és 22-e között jártunk elsősorban Azerbajdzsában és Örményországban, de Gyerevánban és Tbilisiben is röviden megálltunk. Szeretném itt most kifejezni köszönetünket a partnerek kiváló együttműködésért, illetve az administratív munkatársak segítségéért. Először is ismertetném a küldöttség fő konklúzióit. Nagyon fontos volt, hogy összekapcsoltuk a két országban tett látogatást, és a párhuzamos látogatás, tárgyalások rávilágítottak a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetére, az EU-hoz való viszonyukra, és ezzel gyakorlatilag kiteljesedett a régióról alkotott képünk. Meg kell említetni, hogy komoly eltérések vannak az örmény és Azerbajdzsán EU küldöttség kapcsolatát illetően is. küldöttségünknek az volt az eredeti szándéka, hogy Azerbajdzsán és a hegyi Karabak közötti kapcsolatokra is rávilágítsunk, illetve megteremtsük a hidat, és kifejezzük majd szándékunkat a tekintetben, és hogy az EU is fontosnak tartja a hegyi karabaki konfliktus megoldását. Sajnos azonban a téli viszonyok nem tették lehetővé, hogy kocsival oda látogassunk. Minden esetre arra ösztönözzük az azerbajdzsáni partnert, hogy a kapcsolatokat próbálja meg felvenni. Tudjuk, hogy itt nagyon veszélyes a helyzet, talán az egyik legveszélyesebb a konfliktus sal terhelt régiók közül a világon, és a tanács február 27-i következtetéseit olvasva a tekintetben, hogy feltétlen hozzáférést kell biztosítani minden EU képviselő számára. Ezt pozitívan lehet értékelni, és én egy nyilatkozatot várnék az örmény partnertől, illetve a külügyi szolgálattól, hogy ez a feltétlen, ezt a feltétlen hozzáférés az örmény fél is biztosítani fogja, épp úgy, mint Azerbajdzsán. Természetesen a Minszki csoport fogja majd kidolgozni a feltétel rendszert, A mi törekvésünknek pozitív hatása lesz. Nem töröltük teljesen ezeket a törekvéseket, csak elhalasztottuk, és reméljük, hogy az AFET is a jövőben tud lépéseket tenni e tekintetben. Aliyev elnök úrral találkoztunk elsőként, de mielőtt beszámolnék a látogatásunkról, néhány tényt szeretnék közölni Azerbajdzsánról. A legfontosabb törvényeket elfogadták, a Velencei Bizottság is véleményezte ezeket. A jogállamiság azonban még nem teljesen kibontakozott, az átláthatóság sem teljesen érvényesül, és a korrupció eléggé elterjedt. A független sajtóról, médiáról sem beszélhetünk, különösen ami a tévét és a rádiót illeti, és a környezet nem segíti a sajtószabadságot sem. Az Eurovíziós fesztivál egy lehetőséget teremthet a változások előtt, a demokratikus változások előtt. Az Örmény TV vezetése úgy döntött, hogy nem vesz részt az Eurovíziós fesztiválon, ugyanis ők úgy ítélték meg, hogy az örmény versenyzők biztonsága nem garantált, ezért úgy döntöttek, hogy nem mennek Bakuba. Habár ez jó lehetőség lehetett volna a bizalom erősítés terén a két ország között, úgyhogy sajnálatosan ez a legutóbbi fejlemény. Aliyev úrral való tárgyaláson egyértelműen kifejtette az elnök úr, hogy Azerbajdzsán nem túlságosan lelkes a partnerségi megállapodás tekintetében. Elsősorban az energiabiztonság, az energiaellátás területén építeni azonban a kapcsolatokat, és az elnök úr a nemzetközi új térejátszott új szerepet is kiemelte, Azerbajdzsán tölti be a biztonsági tanács elnöki pozícióját a G20-as találkozóra Mexikóba egyedül Azerbajdzsánt hívták meg a volt szovjet köztársaságok közül, és egyfajta moderátori szerepet játszik az ország a régióban. Izraellel és Iránnal is jó kapcsolatokat igyekszik ápolni, és egy muzulmán világi országként nagyon fontos szerepet játszik a régióban, és megbízható energia partner az EU számára. A hegyi Karabakot illetően a Minsk csoportban Franciaországot váltja majd fel Azerbajdzsán. Az elnök úr meggyőződésének adott hangot, hogy az idő Örményország javára játszik, ami a konfliktust illeti, valamint hangsúlyozta, hogy a kazani találkozó kudarca egy módosítóval zárult, ami az Orosz Federációt illeti, ami merben eltér ahhoz képest, ahogy Örményország megítéli a kazani kudarcot. Szocsival kapcsolatosan Aliyev elnök úr azt is kiemelte, hogy ez Medvegyev úr számára egy nagyon fontos ügy, és a Szocsi nyilatkozat túl nagy hangsúlyt helyez a bizalom erősítő intézkedések jelentőségére. Ezt követően találkoztunk Asimov külügyminiszter helyettessel, aki kritikával illette az EU társulási megállapodáshoz való viszonyát, amit a 27 tagállam elfogadott. Azt hangsúlyozta, hogy ez nem lehet egy egységes modell minden a keleti partnerség által érintett ország számára. Nagyobb rugalmasságra van szükség az EU részéről, különösen ami Azerbajdzsánt illeti, ami nyilván eltér Moldovától vagy Ukrajnától. Örményország. Bakuból Tbilisibe repültünk, majd autóval Jerevánba utaztunk, ez egy öt órás út volt, ami rövidebb volt, mint a line of contact útvonalán lett volna Az első találkozásunk eh, Nalbantyán eh, külügyminiszterrel volt, itt elsősorban a hegyi Karabachról volt szó, jogi megközelítésből eh, vitattuk meg ezt a kérdést, arról is szóltunk, hogy Azerbajdzsán hogyan sérti meg a megállapodást, és ő úgy látta, hogy itt van tere a építésnek. Ezen kívül kifejtette az azerbajdzsáni vélemény 180 fokos fordulatát, ezért gondolják ők, hogy kudarcot vallottak az ANI találkozó, és mi azt javasoljuk az AFET-nek, hogy találkozzon a Minszki csoport társ elnökeivel, ugyanis jó lenne valóban kideríteni, feltárni a kudarc okait. Mi meghallgattuk mindkét felet. Tehát ez az egyik ajánlásunk a tárgyalásokat követően, célszerű lenne egy eszmecserét folytatni a bizottságon belül a Minszki csoporttal. Sartisjan elnök úrral is találkoztunk, nagyon nyitott és sikeres volt, nagyrészt szintén itt is a hegyi Karabakról volt szó. Az elnök úr az EBS e Minszki csoport szerepét hangsúlyozta, illetve, hogy a megemlítette azt is, hogy demarkációs vonal kapcsán lépjünk kapcsolatba a hegyi karabáhi és az azerbajdzsáni hatóságokkal, de mint ahogy már említettem, a helyzet és az örmény álláspont az elmúlt hetekben némileg változott, és az elkövetkezendő napokban további információkat várunk e tekintetben. Ami pedig e, a társulási e, megállapodást e, illeti, Nasztakasztyan miniszter úrral találkoztunk, ő a fő tárgyalója a társulási szerző, a megállapodásnak, egyeztet az összes politikai párttal, az EU-hoz való közeledésről, figyelembe véve az örmény politikai helyzetet. Február végéig 20, a 28-ból 22 fejezetet lezártak, ezen kívül a szabadkereskedelmi tárgyalások is folynak, valamint a visszafogadási megállapodásról is folynak a tárgyalások nemzetközi szakértők és a civil szervezet vonatkozásában szeretném megemlíteni, hogy komoly bizalomhiány van a kormány és az ellenzéki pártok között, és ez a bizonytalan helyzet kivándorlással fenyeget, illetve a fiatalok számára nagyon kedvezőtlen kilátásokat. Május 6-án sor kerül a választásokra az új választási jogszabály vagy törvény alapján. Ezen kívül megemlítettük az igazságszolgáltatás függetlenségét, hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos most, hogy örmény ország tisztességes, átlátható módon bonyolítsa le a választásokat. És még egy rövid mondat Grúziáról. Tbilisiben röviden találkoztunk Dimitrov nagykövet úrral, illetve az EU monitoring küldöttség vezetőjével. Pozitív képet festett fel a nagykövet úr a reform helyzetről, a reform tervekről, és a monitoring küldöttség arról tájékoztatott minket, hogy milyen konfliktus megelőző mechanizmus működik, de, mint ahogy említettem, a küldöttségünknek nem a grúz helyzet vizsgálata volt a fő célja. Lezárásképpen nagyon hasznos volt összekapcsolni a két látogatást, párhuzamosan találkoztunk a kormány képviselőivel, civil szervezetek képviselőivel, a két ország elnökével, ami az EU integrációt illeti. Nagyon fontos volt, hogy láthattuk azt a az ellentétet, azt a különbséget, ahogy például Azerbajdzsán kevésbé a társulási megállapodásra, inkább egy stratégiai partnerségre törekszik, miközben Örményországban éppen fordított a helyzet hegyi, a hegyi karabakot illetően mindkét fél várja az AFET delegáció látogatását. Az azeriek készek minden lehetőséget megteremteni a demarkációs vonal átlépésének elősegítésére, és ugyanakkor az örmények kevésbé mutatkoztak nyitottnak, vagy inkább haboztak e tekintetben. Remélem, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament külügyi szakbizottsága el tud látogatni hegyi Karabakba, át tud lépni a demarkációs vonalon remélhetőleg mindkét oldalról. És a Minszki csoport társelnökei, valamint a külön megbizottunk is ebben együtt fog működni. Vele is egyébként eszmét cseréltünk a helyzetről. És már most szeretném leszögezni, hogy mennyire hálásak vagyunk az együttműködésért. Ez a Bakui és a Jerváni EU delegáció val való együttműködésért nagyon nagy segítséget kaptunk tőlük. és kielégítőnek tartottuk a tekintetben a helyzetet Jerevánban is. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan nem lesz hosszas a vita. Wir sollen jetzt Gott, hier ist doch Poreba Berichterstatter. Ach nee, das steht nicht mehr. Herzlichen Dank. Wir schlagen ja vor, dass wir jetzt diese... Javasolom, hogy akkor most eh, vitassuk meg a két eh, ide vonatkozó jelentést is, eh, úgyhogy először is megadom a szót Jettemáki asszonynak. Olikin. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömre szolgál, hogy ezzel beszámolóval kezdtük a mai ülésünket. Tájékoztatást kaptunk Azerbajdzsán és Örményország helyzetéről, és minél több információnk van, annál könnyebb megtalálni esetleg a kompromisszumos megoldásokat. Persze nagyon nehéz elérni ezt a kompromisszumot Azerbajdzsánban és Örményországban is nagyok a feszültségek, nagyon eltérő a vélemény ebben a két országban. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló, és nagyon érdekes volt a jelentés előkészítése. Azerbajdzsánról, készül egy másik jelentés Örményországról is. Szívesen veszek minden hozzájárulást a jelentéshez. és persze megmondom őszintén, hogy nem szeretnék nagyon sok módosítóindítványt indítványt kapni. Minden esetre már sikerült néhány kompromisszumos módosítóindítványt indítványt összeállítanunk. Persze, ha valaki szükségesnek érzi, akkor nyújtson be módosítóindítványt. indítványt. Nagyon nehéz mindenkinek a megelégedésére megtalálni ezeket a kompromisszumos megoldásokat, de úgy gondolom, hogy így is elég jó eredményt sikerült már elérni Tomás Parembáknak és az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani, hiszen együtt tudtam dolgozni az Örményországról készülő jelentés előadójával is nem készíthetünk Azerbajdzsánról egy teljesen eltérő jelentés attól a jelentéstől, mint ami Örményországról készül. Ezért a két jelentést össze kellett hangolni, és ez úgy gondolom, hogy sikerült is. A problémák hasonlóak ebben a két országban, ezért közös állásfoglalást kell kialakítani a problémák megoldása tekintetében. Remélem, hogy majd a szavazás során és a plenárison is támogatni fogják ezt a jelentést, és nem fog okozni feszültségeket ez a jelentés. Jelenleg úgy gondolom, hogy nem problémás a jelentés. A hegyi karabakkal kapcsolatos a legtöbb módosító indítvány, hiszen ez a legtüskésebb, legproblémásabb kérdés. a Minszki csoport munkájára is szeretnénk felhívni a figyelmet. Sajnos nagyon lassan dolgozik a Minszki csoport. Ez problémás. Az Európai Uniónak saját képviselője nincs a Minszki csoportban. Franciaországnak van képviselője, de az a képviselő Franciaországot képviseli, és nem pedig az Európai Uniót. Ezért fontos lenne, hogy az Európai Unió a konfliktus megoldásában fontosabb szerepet kaphasson. Ez a régió érdeke, de az Európai Uniónak is ez az érdeke. Most rátérnék a részletkérdésekre. A hegyi karabak kérdése a legfeszültséggel telibb, erre vonatkozóan nyújtották be a legtöbb módosító indítványt. A kompromisszumos módosító indítványok ugyanakkor sok módosító indítványt magukba vonnak, tehát ha el tudjuk fogadni a kompromisszumos módosító indítványokat, akkor jelentősen csökkenni tud az egyéb módosítók száma. A társadalási megállapodás nem fogja megoldani a problémákat, hiszen itt egész más jellegű kérdésekről van szó. A társadalási megállapodás az, amit az Európai Unió javasol, Viszont a hegyi Karabak kérdése az két ország között okoz feszültséget, Azerbajdzsán és Örmény, Örményország között. Remélem, hogy az Európai Unió hozzá fog járulni ennek a feszültségteli kérdésnek a megoldásához. Kovácsev úr említette már a negatív problémák, a negatív kérdéseket, a problémákat, emberi jogi kérdéseket, de vannak pozitív elemek is. Például szabadon engedtek korábban börtönbe zárt embereket, az energia témában is, persze ez nem emberi jogi kérdés, de az energia témában is történtek előrelépések. Az Eurovízió témáját említette Kovacsev úr, ezért én is szeretnék erre kitérni. Én nem támogatom a bolykotot, az Eurovíziós bolykotot. Meg kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió tagállamai van többféle hasonló programot szerveznek, de az emberi jogi kérdések miatt szokott előfordulni a bolykot. Londonban olimpiai játékok lesznek. Az Egyesült Királyságnak problémája volt az emberi jogi bírósággal. Ezeket a kérdéseket széles körben kell megvizsgálni, és nem lehet az egyes országokat eltérő módon megítélni és értékelni. általánosságban úgy gondolom, hogy a két jelentés tartalmaz pozitív elemeket, tartalmaz kritikát, és nagyon jó az egyensúly ezekben a jelentésekben, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekem a jelentés elkészítésében. A legfontosabb témákat tudtuk hangsúlyozni ebben a szövegben. Nem hiszem, hogy jó lenne, hogyha a parlament Oroszország és Törökország külpolitikájával foglalkozna. A jelentés csak az azerbajdzsáni társulási megállapodással foglalkozik, ez a témája, úgyhogy ha más témákat is bevennénk ide, az nem lenne túl pozitív. Az Európai Bizottság védi az Európai Unió érdekeit, ez természetes, képviseli ezeket az érdekeket. Ugyanakkor Azerbajdzsánt és Örményországot tárgyalási partnerként, tárgyalófelekként kell korrekt módon kezelni. Tudom, hogy eltérő a tapasztalat a két országgal, eltérő a két országnak a történelme, de közösen előre tudunk majd lépni. Köszönöm. Szín. zart darauf hinweisen. Itt azért némi halvány különbséget vélek látni Nagy-Britannia és Azerbajdzsán között. Kala kolléga említette, hogy itt ez az összehasonlítás nem feltétlenül helytálló. Akkor Tenok úr következik, aki a jelentéstevő helyet szól. Én sem szeretném, elnök úr, hogyha az én országomat emberi jogi visszaélések ügyével hoznák kapcsolatba. Az Európai Emberi Jogi Bírósággal kapcsolatban folytatunk tárgyalásokat a börtönben lévő foglyok szavazatával kapcsolatban, de hát ez itt a Strasbourgban fog eldőlni. Ezen túl azonban szerintem az összehasonlításokkal senki nem segít. Először is szeretnék elnézést kérni, mert Thomas kollégám nem tud itt lenni. Lengyelországba kellett sürgős politikai okokból utaznia, elnézést kér ezért a kollégáktól, és én most az ő nevében beszélek elnézést ezért hogyha Örményországról minden egyes tényt nem tudok, bár nagy barátja vagyok ennek az országnak. Köszönet az összes árnyékjelentéstevőnek a konstruktív munkáért 121 módosító érkezett, és 10 kompromisszum. Ahogy ezt Jetem, aki asszony is említette, az egyik legnagyobb probléma mindkét jelentésben, de különösen ebben, a frakciók közötti megállapodás szempontjából az volt, hogy olyan megfogalmazást találjunk, amely hegyi Karabach érzékeny kérdésén megfelelően tudja kezelni. Amikor fiatal voltam, akkor a hegyi karabahi, mint jelző, ez a legsötétebb és legellentmondásosabb politikákat illette. Legalábbis a konzervatív párt zsargonyában de hát ezt a nagyon régóta befagyott konfliktust valahogy mégiscsak szépen körbe kéne írni. Nagyon rövidesen szavazunk erről a jelentésről, ha jól tudom, tehát holnap. A fő dátumok jelen pillanatban a következőek. Május 6-án választások lesznek, parlamenti választások Körményországban. Nagyon komoly megerősítéseket kaptunk arról, hogy ezt szabadon, átláthatóan fogják lebonyolítani. A képviselők közül küldünk egy megfigyelő bizottságot, ez az örmények számára rendkívül fontos lesz. Akik nem tudják, Örményország egy kicsi ország, nagy népességét nem ismerjük teljes mértékben, nem tudjuk hányan vannak, de hát kicsik. A keleti partnerség részét képezik és még egy dolog, egy általánosság a Dél-Kaukázussal kapcsolatban. Az egyes köztársaságok ugyan nagyon erősen próbálják a fővárosainkkal és Brüsszellel erősíteni a kétoldalú kapcsolatokat, de a közöttük lévő kapcsolatokat még olyan stratégiai kérdésekben, mint például az energia sem nagyon tudjuk megerősíteni. És szerintem ez probléma. Néhány politikus még a szomszédos Grúziában és azt gondolja, hogy a szoros azerbajdzsáni török és grúz szövetségből kiszorul például a pici örményország, a dél-kaukázusi olajvezeték egy nagyon jó példája a nagy brit beruházásnak, de sajnos ebben is négyhány nagy ország szövetsége vesz részt, míg másokat kiszorítanak. Van egy nagyon ellentmondásos atomerőmű is, a Medzamori atomerőmű Örményországban, ez még régi szovjet technológiával működik, ráadásul olyan területen, amely öm, egyet veszélyeztetnek földrengések, és amely nincs messze a frontvonaltól sem nagyon jó lenne, hogyha ezt 2016-ig teljesen le lehetne szerelni, ez a cél. Örményország nagyon lelkes a társulási megállapodással kapcsolatban szeretne mély és átfogó szabadkereskedelmi egyezményt is kötni, a vízum könnyítési és a visszafogadási megállapodással kapcsolatban is folyamatosan tárgyalunk. Ez egy általános csomag része a volt szovjet országokkal Ukrajna esetében már sikerült ezt a folyamatot előrevinni. De hát ez a standard formula, ami a társulási megállapodással együtt jár, ez a csomag, igyekszik a szabadkereskedelmi egyezményhez utána emberi jogi záradékokat is csatolni, amivel ami után persze a vízumkönnyítés, vízumliberalizáció és a visszafogadás kérdését is szeretnénk megoldani. Örményország szempontjából külpolitikailag és filozófiailag a fő kérdés az a dilemma, hogy az ön rendelkezés, a külpolitika és a területi szuverenitás hogyan tud megvalósulni. Brit konzervatívként azt mondom, hogy ez egyik sem abszolút elv, mindig történelmi kontextusban és egyedi elbírálásban kell vizsgálnunk őket, és szerintem éppen ezért mindkét kifejezést együtt kell használnunk. Annak érdekében, hogy a különböző külpolitikai filozófiákat ki tudjuk elégíteni, és figyelembe tudjuk venni azt is, hogy 20 évvel ezelőtt milyen véres háborúra került sor. Mi itt a parlamentben egyetértünk egy dolga kapcsolatban, ez a Minszki csoport, a fő eszköze a tárgyalásnak, Néhányan a parlamentben azt gondolják, hogy ők többre tudnának jutni, mint a Minszki csoport. Én és a jelentéstevő, jelentéstevő és a frakcióm azt gondolják, hogy nem tudunk gyorsabban haladni, mint a Minszki csoport. Szeretném emlékeztetni az ez iránt érdeklődő embereket, hogy Franciaország kulcsfontosságú szereplő a Minszki csoportban, az EU érdekeket ők tudják főképpen képviselni a csoporton belül. Nagyon fontos, és szerintem Jatem, aki asszony is rámutatott, hogy az azerbajdzsáni és örményországi jelentésekben ugyanazt a terminológiát használjuk, különben nem lenne következetes a szakbizottság munkája, és végtelen vitákhoz vezetne a két ország sajtójában arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament mit is akar ezzel elérni. Tíz kompromisszumos módosító érkezett, de még mindig 121 a módosító indítványok száma. Szeretnénk A legtöbb esetben tudunk kompromisszumra jutni, a hatos kompromisszum az NK kérdésnek az egyik fő mm, módosítója, részenkénti szavazást fogunk kérni, én és a frakcióm csomagraként tekintünk erre, és ez a kompromisszumos módosító indítvány nagyon fontos számunkra. Nem feltétlenül fogunk frakciókon átévelő támogatást kapni, de mégis szeretnénk ragaszkodni ehhez a megfogalmazáshoz. Azt hiszem sikerült nagyjából mindent elmondanom, és nagyon gondosan le fogom jegyezni a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm. Immer noch Frau Makovej. Még valaki? Köszönöm. You never stop by Mr. Preda. Preda úrral mindig uh, kell vitatkozni. Szeretnék néhány szót szólni Azerbajdzsánról. Árnyék előadó vagyok ebben a témában. És én is részt vettem a közös misszión, Azerbajdzsán és Örményország látogatása során. Én Azerbajdzsánt látogattam meg. Először is mindenjünk számára egyértelmű, hogy az azerbajdzsáni partnerségünk alapja közös értékekkel, hogy legyenek, demokrácia tiszteletben tartása, jogállam, emberi jogok. Az azerbajdzsániak egyértelművé tették, hogy számukra is nagyon fontos a demokrácia építése, fontosak ezek az értékek. De még mindig vannak hiányosságok. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel, és ők beszámoltak az emberi jogok megsértéséről. Az ország csak 20 év óta független, ennek ellenére több erőfeszítést várnánk tőlük, és komolyan kellene, hogy vegyék ezeket az értékeket. A társulási megállapodással kapcsolatban, amit a bizottság tárgyal, és Kovácsev úrtól hallottuk, hogy Azerbajdzsán számára nem annyira fontos ez a megállapodás. Nem, én nem vagyok ebben biztos. Az együttműködéshez jogalapra van szükség. Ez lehet stratégiai partnerség. Azért azt nem mondanám, hogy Azerbajdzsán számára nem annyira fontos ez a társulási megállapodás. Ha lehetséges, a tárgyalási megállapodást rugalmasan kellene megfogalmazni, és nem kellene az adott formához szigorúan ragaszkodni, és azt kérni az országtól, hogy egyezekben azt fogadja el, írja alá. A vízumkönnyítés és visszafogadási tárgyalásokat Azerbajdzsánnal március 1-2-án megindítottuk. Ez egy új hír, alapvetően a tárgyalási témák így kibővülnek, a mobilitási párbeszéd is megindulhat. Az energia együttműködéssel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy az azerbajdzsáni EU partnerség már létezik, és szoros partner volt mindig is Azerbajdzsán a az Európába irányuló, európai fogyasztókhoz irányuló energia szállítások diversifikáció tekintetében. Elnök, kérem koncentráljon a módosítókra. A történetet már sokszor hallottuk. Igen, Hegyi Karabachhoz szeretnék még hozzászólni. A legtöbb kompromisszumos módosító indítványról sikerült megállapodnunk. Fontosnak tartom a bizalomépítő intézkedéseket, például a demilitarizálást, a demarkációs vonal területén, a hegyi Karabakból az és a régióból az örmény haderők kivonását. Hasonlóan fontos a tűzszüneti intézkedések ellenőrzése, betartása, a menekültek visszajutatása lakásuk, lakóterületekhöz, és több nemzet, több álló békefenntartó rendszert kell kialakítani. A módosító indítványokkal kapcsolatban annyit mondanék, hogy van, ami hiányzik innen, például az örmény erők visszavonását csak a hegyi karabakot környező elfoglalt, elfoglalt területekre vonatkozóan tartalmazza a kompromisszos módosító, és magát a hegyi karabahi területet nem említi. Én azt hiszem, hogy ez egy hiba, egy technikai hiba valójában. Fontosnak tartom, hogy tegnap sikerült megállapodásra jutnunk a több nemzetből fölálló békefenntartó erők és békefenntartó műveletek megszervezéséről. A jövőbeni népszavazás tekintetében még nem történt semmiféle előrelépés és döntés. Ugye a hegyi Karabakh önállóságáról van szó. Szerintem mi nem mondjuk azt, hogy a jogi kötelezettséggel járó népszavazásra kelljen sor kerülni hogy sor kerüljön bármilyen kisebbség által elfogadott terület önállósága tekintetében. Ha jól értem a kompromisszumos módosítókat, akkor itt néhány olyan pont szerepel, ami a Minszki elvekkel kapcsolatos, és a Minszki nyilatkozatot kellene akkor módosítani. Alaki úr. Köszönöm, elnök úr. Akkor most közvetlenül rátérnék a módosítókra. Azt hiszem, hogy az általános vitát lefolytattuk. Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyon jónak tartom a parlament részéről ezt a munkát. Nagyon nehéz, de tisztességes tárgyalásokat folytattak a frakciók, és egy közös álláspontot sikerült kialakítani az azerbajdzsáni és örményországi megállapodásokkal kapcsolatosan az, hogy arról döntöttünk, hogy néhány kulcskérdésben azonos szöveget fogadunk el, szintén fontos. Egyértelmű az álláspontunk, és ezzel most hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy fordítsuk, megfordítsuk a hegyi karabakkal kapcsolatos lapokat. Két kompromisszumos módosító különösen helytálló. A néppárti kolléga már említette a legfontosabb pontokat, és ez nagyon hasznos, hiszen ezek konkrét szempontok, és kellően részletezik a hegyi karabaki konfliktust, helyzetet. Ami pedig az energia ellátás diversifikálását illeti. Itt a hatos módosítót különösen jónak tartom, egyértelmű az álláspontunk, és ezt mi úgy ítéljük meg, hogy ezzel a parlament igen komoly mértékben hozzájárulhat egy a régiót sújtó komoly probléma megoldásához. Az AFET-ben holnap szavazunk a megállapodásokról, illetve a kompromisszumos módosítókról, és reméljük, hogy a plenárison a szavazás nem fog ellentmondani az eddig végzett munkánknak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék mindkét jelentéstevőnek köszönetet mondani. Nem volt könnyű dolguk. Nemrég tettünk látogatást az a FET részéről a két országban, és a hegyi karabaki konfliktus miatt számos dolog mindkét országra egyaránt vonatkozik, és ezt mindkét állásfoglalásba igyekeztünk beépíteni a kompromisszumokkal. Végül is szerintem összességében egy jó csomag született, szeretnék az egyes kompromisszummal kezdeni. A kettes kompromisszum Azerbajdzsán, illetve a hatos Örményország esetében nagyon széleskörű kérdéseket érint. Ugyanakkor egy gondom még van, és talán a kollégák kifejtetik véleményüket, ez az utolsó rész, ahol is a népszavazásról van szó, tehát hogy valamikor egyszer, miután a menekültek visszatértek. Ez a rész még mindig azt mondatja velem, hogy itt részenkénti szavazást kéne tartanunk, és most idézek, annak érdekében, hogy a jövőbeni kötelező érvényű véleménynyilvánítást elősegítsünk, stb. stb. Ezzel önmagában egyetértek általánosságban a szabad akaratnyilvánítással. A probléma az, hogy ha ezt másút vizsgáljuk a világ más részein, háborús térségekben, vagy megszállt területeken, ha népszavazást kérnek, akkor a kérdés felmerül, hogy ki döntsön ebben a népszavazásban azok, akik most ott élnek, vagy akik visszatértek, vagy azoknak a gyerekei, akiknek el kellett menekülniük, és most visszatérnek, és más esetekben is teljesen megoldatlan ez a kérdés, például Nyugat-Szaharát említeném. Tehát tudjuk, hogy ez egy komoly probléma lesz, és Éppen ezért gondoltam arra, hogy itt részenkénti szavazást kellene tartanunk. Itt rendben van, hogy egyes frakciók megállapodtak. Én elfogadom ezt a megfogalmazást. Százszerzalékig még nem döntöttem el, de minden esetre én kérnék részenkénti szavazást. Nem azért, mert általánosságban ellenzem a népszavazást, de egy ilyen kérdésnek a részletei annyira kényesek, hogy ezeket mindenféleképpen figyelembe kell venni, és esetleg elhalasztódhat a dolog. Más módosítókra is szeretnék utalni, amit én is, illetve a kollégák előterjesztettek, és amelyek nem kerültek be a kompromisszumokba és kérem a kollégák támogatását. Az egyik, amit különösen fontosnak tartok Azerbajdzsán esetében, hogy szorgalmazzuk az azerbajdzsáni hatóságot, hogy az emberi jogi bíróság döntéseit valósítsa meg. Farhat Aliyev és Rafit Aliyev évek óta börtönben ül, 2010-ben és 2011-ben az Emberi Jogi Bíróság Azerbajdzsánt elítélte a miatt, hogy nem tartottak tisztes tárgyalásokat, kártérítést igényelnek, de egyelőre semmi nem történt. A testvérpár még mindig börtönben van, Éppen ezért kérem, hogy ezt a módosítót támogassák Azerbajdzsán esetében. Más kérdések is vannak, például Azerbajdzsán esetében a az Európa Parlament parlamenti közgyűlésének külön megbízottja számára hozzáférést kértünk, ezt megtagadták Aliyev elnök úrhoz, és másokhoz is fordultunk ez ügyben, tehát eh, az erre vonatkozó módosítót is kérem, hogy támogassák. Más módosítókat is benyújtottam mindkét országra vonatkozóan és itt is szeretném a támogatásukat kérni a 72-es Azerbajdzsán esetében. A katonai fegyverkezés leállítását kérjük, illetve a fegyverszállítások beszüntetését a két országban. És mindkét ország eléggé fenyegető módon megemelte, növelte a katonai költségvetését, ami a további kapcsolatépítést is veszélybe sodorja, és ez gyakorlatilag megakadályozza őket abban, hogy megtalálják a megoldást. Tehát a fegyverszállítást az Európai Parlament egyáltalán nem támogatja a két ország esetében a regionális környezetvédelmi központ kapcsán is kérem a támogatásukat. Egyértelmű, hogy a környezetvédelmi problémák nem állnak meg a határokon, úgyhogy itt is együttműködésükre számítok. És még végezetül kérem, hogy támogassák az Örményországra vonatkozó azon módosítomat, ami a Nadzomor atomerőmű lezárás, bezárására vonatkozik. Elnök, köszönöm szépen. Különösen köszönöm a kiváló angolságát. Még egy dologra szeretnék utalni. Itt most a Minszki csoport alapelveiről beszélünk. Itt most töröljük azt, ami nekünk nem tetszik? Vagy mindegyiket elfogadjuk? Meg kell mondanom, hogy a politikai életem során rendkívül sok lobbista keresett meg, de annyi nem, mint ebben a kérdésben, amit én teljesen elfogadhatatlannak tartok. Itt mindenki szeretne félmondatokat törölni, akkor viszont a Minszki elvek egyensúlya felborulna. Nem teljesen világos, hogy az örményi csapat, örmény csapatok a hegyi Karabach szomszédos területeiről hogyan vonulnak ki. Ez is az elvek részét képezi. Tehát vagy az összes elvet megnevezzük, vagy pedig javasolnám, hogy a hegyi Karabach ki konfliktus után pontot teszünk, és a többit töröljük. És akkor minden benne van. A konfliktus nem oldjuk meg, hogyha egy oldalúan az egyik oldalon nem, semmilyen elvet nem követünk, másik oldalon pedig bizonyos elvekben nem maradnak. Úgyhogy ezt kérem vegyék figyelembe. Ha mindkét országot méltányosan akarjuk kezelni, akkor vagy mindent elismereljük, minden elvet elismerünk, és ezt kérem vegyék figyelembe. Hogyha részeket törlünk önkényesen, akkor még egyszer csak káros hatás lesz, tehát az összes elvet meg kéne említeni nem szabad, hogy az egyik oldal vagy a másik oldal javára felboruljon az egyensúly. Így ez elfogadható. Itt az szerepel, hogy a státusszal kapcsolatos végső akaratnyilvánítás, ha minden elvet érvényesíteni akarunk, akkor ezt is el kell ismerni. Hogy ezt hogyan tesszük meg, az egy másik ügy de hogy az önrendelkezési jogot, mint elvet töröljük, ez semmiféleképpen nem vezet előre. Donkis úr. No? Eh, Provera. Grazie Presidente, anch'io mi congratulo. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadóknak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek a kompromisszos módosító indítványok összeállításával. Nem fogom elismételni a kollégák megjegyzéseit, amelyekkel egyetértek, nem akarom húzni az időt. Ugyanakkor van egy olyan téma, amire szeretnék kitérni. A örmény és azerbajdzsáni oldalról is erős igény, elnézést, erős tárgyalási igény él. Azerbajdzsán stratégiai partnerségről akar tárgyalni, Örményország pedig valós társulási megállapodást akar kötni. Azért szeretnék arra is emlékeztetni, hogy van egy nyitott fejezet, amely a keleti partnerségi témára vonatkozik, a prágai nyilatkozat beidézéséről van szó. Azerbajdzsán és Örményország esetében is érdekes ez a helyzet. A hatos kompromisszumos módosító indítványban van egy fontos mondat. A tárgyalásokat kötni kell, vagy kapcsolni kell hiteles és lényeges előrelépésekhez és vállalásokhoz. Ezt különösen fontosnak tartom, mert ez tovább mutat egy elvi nyilatkozatnál hogyha az elvi nyilatkozat meg is születik, akkor is egy steril dolog marad a kapcsolatok során. Itt viszont pontos vállalásról van szó, politikai jellegű vállalásról, amit az Európai Parlament igényel. És az Európai Parlamentnek joga van politikai nyilatkozatokat tenni, és joga van politikai vállalásokat kérni. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell tartani a kompromisszumos módosító indítványban. Más kérdés, a tanak úr által föltett kérdés, ahol az önmeghatározás területi integrációról van szó, ez egy régi vita, de itt van egy fontos kérdés. Mi nem engedhetjük azt meg, nem érthetünk egyet avval, hogy egy illegális helyzet legyen a tárgyalások alapja egy terület erőszakos elfoglalása az egy illegális lépés, elítéli az ENSZ, elítéli maga az Európai Parlament is. Vannak alapfeltételek, amelyeket tiszteletben kell mindenképpen tartani. Végül még annyit mondanék, hogy több alkalommal Grúzia esetében támogattuk azt, hogy vissza kell vonni az orosz hadi erőket, az orosz csapatokat. Hasonló módon kérhetjük, követelhetjük, hogy az erőszakkal elfogalt karabahi területeknél tiszteletben kell tartani a területi integrált, integritást, tehát a tárgyalások előfeltétele legyen az örmény csapatok visszavonása. Lunacek kollégával a népszavazás témájában egyetértek. Ez egy kézzelfogható lépés, de nagyon fontos, hogy pontos feltételei legyenek. Hogyha a népszavazás mely, milyen dátummal lesz megszervezve, korábban vagy később, esetleg sokkal később, akkor egyetemű, hogy az átláthatósági feltételek változhatnak. A nyugat-szaharai népszavazás erre nagyon jó példa. Ennyit szeretem volna mondani most. Nagyon sok más mondani valóm is lenne, de ahogy az elnök úr kérte, rövidre kellett, hogy fogjam a hozzászólásomat. Köszönöm. Ja, danke, Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzés lenne a küldöttség látogatását követően. A hegyi Karabach azt hiszem, hogy már mindkét ország részéről egy kicsikét eltúlzott, és ezt az problémát csak csomagban, csomagként lehet megoldani, nem lehet ebből részeket kiragadni. És az összes Minszki elvet meg kell említeni, vagy egyiket sem. Tehát nem lehetünk itt szelektívek, ennek semmi értelme nem lenne. Tehát vagy egy csomagról beszélünk, vagy egyébként nem megy a dolog. Két megjegyzésem lenne, Aliev elnök úr nem azt mondta, hogy Franciaországot az Egyesült Államok váltsa fel, tehát itt nem Obama és Sárk köziről van szó, hanem a nagykövetekről. tehát lehet, hogy egyoldalú a hangulat. Tehát itt nem arról van szó, hogy Franciaországot valaki váltsa fel. A Lisszaboni szerződés értelmében Franciaországnak az EU szellemében kell tárgyalnia, tárgyalnia és erről van szó. Szerintem a jelentés nem teljesen pontos. Mi azt kértük, hogy ha Örményország kiürítené a csapatokat az egyik területről, az örmény eh, elnök itt azt szerepel, nem adott eh, egyértelmű választ. Ha egy-egy eh, tartom, egy tartományt felszabadítunk, akkor egy másikat miért nem? Akkor itt egyfajta domino effektus léphet fel. Nekem az volt a benyomásom, hogy itt keménynek kell lennünk, vagy csomagról beszélünk, vagy egyébként nem megy a dolog. A Minszki csoport figyelme véve kell eljárnunk, az EU külön szerepet nem játszhat tekintetben. Ami pedig a társulási megállapodást illeti, már hallottuk, hogy az örmények jóval előre haladtak, az azerbajdzsániak pedig egyáltalán nem gondolkodnak társulási megállapodásban. Az elnök azt mondta, hogy kaptam valamit Brüsszelből, amit nem tudok mire használni. Tehát nem akarunk társulási megállapodást, valami mást akarunk, stratégiai partnerséget az olaj és gáz területén, európai értékek, elvek mentén. Ugyanakkor viszont ez egy problémát is jelent számunkra, ugyanis a társulási megállapodás mi egy, megold, egy békés megoldást is szeretnénk eh, csatolni. Ha viszont nem lesz társulási megállapodás, akkor egy év múlva felmerülhet a kérdés, eh, hogy ezzel most blokkoljuk az örményekkel is a társulási megállapodást. Ha a tárgyalások eh, ez, ebben az évben lezárulnak, akkor a parlamentnek el kell döntenie, hogy most blokkoljuk ezt, mert tovább tart Azerbajdzsánnal megállapodni. A harmadik dolog pedig a politikai helyzettel kapcsolatos. Azerbajdzsánban meglehetősen bizonytalan az a helyzet. Vannak bizonyos civil szervezetek, amelyek ezzel a helyzettel illetve e, ezt a helyzetet meg akarják oldani. Itt eszmét cseréltünk velük. Szervezett kampányról beszélnek az országgal szemben. Erről szó sincs. A megfigyelés az megfigyelés, és semmiféleképpen nem egy ellenkampány. Köszönöm, jó lenne, hogyha két percre szorítkoznának a kollégák, mert egy, elég sokan jelentkeztek. Kirillov kolléga. Kirillov. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az első, akit idő korlátok közé szorítanak, hát rövidnek kell lennem. Arra a kaukázus irányába való új stratégiák elfogadásáról szóló jelentés nagy többsége elfogadása után aktívabb szerepet kell játszani a parlamentnek az unió belül ezen a területen. Vannak eredmények is. A külügyi szolgálat, az Európai Bizottság is aktívabb lett. Politikai szempontból látjuk az üzeneteket a közleményekben például az elmúlt tanácsi ülések nyomán létrejött dokumentumokban is. A ma megvitatott dokumentumok is tovább ke- rá, hozzá kell, hogy járuljanak ezen üzenetek nyújtásához. Az AFET küldöttsége is az Európai Unió aktívabb jelenlétét jelképezte a régióban támogatom a kompromisszumos módosítókat, mert arra van szükségünk, hogy ezt a nagy többséget meg tudjuk nyerni a hegyi Karabach felé küldendő üzenet mögött. Egyetértek persze abban, hogy vannak vitatható dolgok. A jelentésben a látogatásról nem is esik szó, de Örményországban például Koszovót emlegették példák, példaként. És meg kell bizonyosodnunk arról, hogy nem történik itt ugyanaz. További aktív jelenlétre, bizalomépítésre van szükség, és arra, hogy az emberek egymás között felvegyék a kapcsolatot. És a Ménciki csoport tevékenységének a hatékonyságát is elő kell segítenünk. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să mai discutăm despre... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválról nem nagyon kell beszélnünk, ezt Európában nyerték meg, az Európák, az európaiak nem politikai támogatásból szavaztak rájuk, hanem az egyéb értékeik miatt. A népszavazással kapcsolatban szerintem ebben a jelentésben nem kell erről szólni. Egy népszavazás a két fél által elfogadott, két párt által elfogadott hasznos eszköz, de jelen pillanatban a helyzet nem olyan, hogy népszavazást lehetne tartani, amely elég hatékonyan képviselné az állampolgárok véleményét. Itt az a kockázat, hogy tovább rontjuk a helyzetet, és nem fog a népszavazás hatékony megoldást jelenteni. A Minszki csoport jelen kell, hogy legyen ebben a jelentésben, bár azt gondolom, hogy a Minszki csoport inkább tánclépéseket tesz előre-hátra, ahelyett, hogy határozottan haladna előre, és nem fog tudni határozott megoldást nyújtani ennek a térségnek a problémáira. A történelmi valóságból kell kiindulnunk. Fontos ezért a csapatok visszavonása. Ha csak nem vonják vissza a csapatokat, akkor nem tudunk békés megoldásra jutni. Meg kell értenünk, hogy ez a terület rendkívül fontos számunkra, és fontos kell, hogy legyen a három ország számára is. Miért is? Azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok dolog, amit kértünk, nem fogadták ezeket meg. Elemezni kell, hogy mik a prioritásaink, és rugalmasnak kell lennünk. Azért, mert azt is gondolom, hogy a Kaukázus régiója lehetőség a szomszédsági politika számára, és együtt kell működnünk ezzel a területtel. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nem fogom megismételni azt, ami már elhangzott, és inkább azzal kezdeném, hogy nagyra értékelem az előadó és az árnyék előadók munkáját a kompromisszumos módosító indítványok tekintetében komoly szándékkal próbálnak megoldást találni, oly módon, hogy az Európai Parlament proaktív szereplő lehessen, diplomáciai erőfeszítéseket tehessen a problémák megoldásában, és ne csak beszéljen, és ne csak az európai perspektívát tekintse fontosnak. Mindkét ország problémája a hegyi karabahi téma. Követném és csatlakoznám, csatlakoznék ahhoz, amit Provera úr mondott. Tiszteletben kell tartanunk azt, amit a Minszki csoport már elért. De sok időre volt szüksége a Minszki csoportnak az eredmények eléréséhez, sőt, túl sok időt elvesztegettek. A helyzet megváltozott, főleg az etnikai helyzet tekintetében hegyi Karabachon. Ha bárhogy javítani kívánnám ezeket a kompromisszumos módosító indítványokat, akkor azt tartanám fontosnak, hogy az örmény csapatok kivonását a hegyi karabahi területekről is be kell vennünk, nem csak a környező területekről, ez egy nagyon fontos probléma. Másodszorban hangsúlyoznunk kell a nemzetközi jogi elveket. Ennél jobb elveink most nincsenek, úgyhogy a területfoglalás elfogadhatatlan főleg, hogyha orosz örmény országban található csapatok is ezt támogatják, és így gyakorlatilag Örményország az orosz csapatok kihelyezett bázisává válik. Köszönöm. Eh, Frau Weidre. Vajdra asszony. Paldies, prezident! Vispirms patiesan gribelt pateikt és ziņotājiem un arī ēnu ziņotājiem par milzīgo darbu. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők munkáját. Meglehetősen nehéz feladatuk volt. Mindkét ország fontos számunkra. Nemrégiben Örményországban az Euronest ülésén részt vettem, ahol szociális kérdésekkel foglalkoztunk. Itt is felmerült a hegyi Karabak problémája. Tehát ezzel a problémával mindenféleképpen foglalkoznunk kell, meg kell oldani, vagy legalábbis a megoldást megoldáshoz kell közelíteni. Nem konzerválható a helyzet. Ezt akarjuk, vagy pedig megoldásra törekszünk. Véleményem szerint a megoldásra kell törekednünk, ami megfelelő arapot teremtene a két ország közötti további együttműködésre. Fajkl úr említette, hogy az örmény csapatokat ki kell vonni a hegyi Karabach területéről. Nemzetközi békefenntartó csapatok kell, hogy felváltsák ezeket a csapatokat, és megfelelő bizalom erősítő intézkedésekre is szükség van. Lunacek asszonyal és Provéra úrral is egyetértek, nevezetesen, hogy a népszavazás egy olyan területen, egy megszállt területen meglehetősen veszélyes ügy. A saját országom tapasztalata is ezt igazolja. A mi országunk keleti részének nagy százaléka megszállt volt. Ha most ezen a részen, ahol 56 százalékban oroszok élnek, milyen eredmény születne, ez meglehetősen kényes kérdés. Tehát nem tudom, hogy itt mire vezetne a jelenlegi helyzetben egy ilyen népszavazás. Ami pedig a Minszki csoport munkáját illeti, én ezt meglehetősen aszimmetrikusnak látom, vagy legalábbis az egyes viszonyok aszimmetrikusan képviseltetik magukat. Éppen ezért azt mondanám, hogy ezzel a problémával is foglalkoznunk kell, és az EU szerepét a Minsk csoportban meg kellene erősíteni. Én ha jól értettem, azt mondta, hogy nem ismeri el a Minszki eredményeket? Én azt mondtam, amit mondtam. Nem tudom, hogy ezt hogy fordították. Én azt mondtam, hogy ez ne, nincs kőbevésve. Nem minden elv feltétlenül szükséges vagy hasznos a jelenlegi helyzetben. Azon úr. Landsberg. Landsbergis úr. Uh, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. a jelentés, jelentés az azerbajdzsáni társulási megállapodásról csomagként kezeli ezt a megállapodást, és jelentős előrelépés a valós megoldások felé tényleges lépéseket tartalmaz. Nem csak a hegyi karabaki területek tekintetében, hanem a környező elfoglalt, erőszakar elfoglalt területeket is figyelembe veszi ez. Örményország számára ez még talán komolyan probléma. Hogyha a Minszki csoportról beszélünk, ugye a vita során ez sokszor felmerült. Úgy gondolom, hogy a Minszki csoport munkájáról ki kell, hogy mondjuk, hogy nem hatékony. Ha csak a Minszki csoport munkájára akarunk támaszkodni, akkor ne legyenek illúzióink, nem fogjuk megtalálni a megoldást a hegyi karabaki területekre hiszen a csoportnak vannak olyan tagjai, akik bizonyos saját indokok miatt nem akarnak megoldást találni, főleg fegyverszállításra szerettem volna itt utalni. Egy további tárgyalási vagy tárgyaló testetet kell felállítani a béke felé mutató út ki alakítása céljából. Vannak olyan témák is itt, hogy az Európai Unió szerepét erősíteni kell, különösen az ötös kompromisszumos módosító indítványra gondolok. Itt az szerepel, hogy az Európai Unió erősebb szerepet kell, hogy játszon. Itt ki kell javítani egy dolgot. Hogyan fogja játszani ezt a szerepet az Európai Unió? Támogatva a meglévő vagy tervezett lépéseket, vagy pedig kezdeményezésekkel, például bizalomépítő intézkedésekkel, hogyan lehetne az örmény és azerbajdzsáni közösségeket közelebb hozni egymáshoz, és akkor viszont pontosítanunk kell, hogy a hegyi Karabakon ezek milyen közösségek jelent. Mondjuk ki, hogy pontosan milyen közösségekről van itt szó, és ezt követően kell végig gondolnunk őszintén azt, hogy hogyan lehet bizalomépítési eszközöket kialakítani és ezek alkalmazását ösztönözni. Még egy témát szeretnék említeni, a szabad hozzáférés, szabad bejutás az Európai Unió számára ezekre a területekre. Hangsúlyoznunk kell ezt. Nem Azerbajdzsánra kell nyomást gyakorolnunk ebben a kérdésben. Elnök, sajnálom, fejezze be, már négy perce beszél. Azt mondtuk, hogy kettő vagy egy percet kap mindenki. Ha Örményország nem engedi a, a bejutást, az nagyon aggályos lenne. Köszönöm. Elnök, kérem, hogy tartsák be a felszólási időt, legközelebb el fogom venni a mikrofont. Egyébként egyre kevesebb esélyünk lesz arra, hogy mindenki szót kapjon, aki szót kért. Péter Le úr. E, e, Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az összes jelentős tevőnek a munkáért. Nagyon hasznos elmélyíteni a kapcsolatokat ezzel a két országgal. Azt is szeretném, hogyha ezt a folyamatot arra haszhatnánk, hogy a jó szomszédság fejlődjön e térségben, és azért üdvözlöm a kompromisszumos módosító indítványokat is. Kiegyensúlyozottabbá teszik a jelentést. És vannak olyan megfogalmazások, amelyek jobbak, mint az eredeti. Elnök úr, Egyetértek önnel, hogy jobb lenne világosan elmagyarázni a célokat és az elveket, a helyet, hogy a lobbisták véleményét tükrözzük. Ez a mi véleményünket kell, hogy tükrözze ez a jelentés, nem másokét. Nem szabad támogatnunk az egyik oldalt, vagy a másikat, hanem a megoldás megfelelő atmoszféráját kell kialakítani nagyon fontos, hogy megkezdjük azt a folyamatot, amivel aktívabb szerepet tudunk biztosítani az Európai Uniónak. Elnök úr, köszönöm a zöldeknek, akik együttműködtek a kompromisszumokon, különösen hegyi karabak tekintetében. Ez hozzájárul ahhoz, hogy koherens és következetes üzenetet küldjünk, hogy szeretnénk ennek a konfliktusnak a megoldását megtalálni. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk azt is, hogy az EU hozzá is, hozzáférjen, bejusson e, hegyi Karabakba az Európai Unió és az Európai Parlament képviselői is, ahogy azt a kollégáim említették, akik próbáltak bejutni, de nem sikerült nekik. Volt egy zárt ülés az emberi jogokról, Azerbajdzsánban és Örményországban is tegnap az Emberi Jogi Bizottságban a két országról. Lenyűgöző volt az az információ, amit kaptunk, és ezért elmondanám, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Euróvíziós Dalfesztivált az emberi jogok előmozdításának eszközeként, egy nagy lehetőségként kihasználjuk. Azerbajdzsánban legalább már van hajlandóság, hogy beszéljenek az emberi jogokról, az erre vonatkozó jogszabályokról, de sajnos azt is el kell mondanom, hogy kevésbé evidens, hogy valóban vállalkoznának-e erre, mint az örmények. Az örmények hajlandóbbnak tűnnek. Lunácsak asszonyhoz hasonlóan én is azt mondtam, hogy Kadzsidzsa Izmail, akinek a sorsa eh, levélírásra indított bennünket, az ő esetére egy újságíró esetére, aki oknyomozó újságírást folytatott, és most szörnyű zsarolásnak van kitéve, fel kell hívni rá a figyelmet az ő helyzetére, és az Eurovíziós Dalfesztivál különösen jó alkalom arra, hogy az azerbajdzsáni emberi jogi helyzetre felhívjuk a figyelmet. az olaj vagy a gazdasági megfontolások nem szabad, hogy fontosabbak legyenek, mint az emberi jogokért küzdő emberek megsegítése. Köszönöm. Frau Ibrizágics. Ibrizágics asszony. Thank you, sir. I... Köszönöm szépen. A kérdésem az, hogy eh, a hatos kompromisszum eh, most módosító jelenlegi változatát miért egészítettük ki a hegyi Karabak környező területéről az örmény csapatok kivonása. Itt a dél-kaukázussal kapcsolatos szövegben is hasonló probléma merült fel. Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia esetében mindhárom országtól a csapatok minden megszállt területről való kivonását kértük. Most pedig itt konkrétan arról beszélünk, hogy a Nagorno-Karabakh körüli területekről. Ez számomra azt jelenti, hogy csak a környező területekről vonják ki a csapatokat, de a hegyi karabakban ott maradhatnak? Ez elfogadhatatlan. Az árnyék jelentéstevők ezt elmagyaráznák talán, mert én ezt így nem értem. Én meg tudom mondani. A Minszki csoport a következőt mondta. A területek, tehát a hegyi Karabak ott környező területek visszaadása. Ez a Minszki elvek megfog, elvekben szereplő megfogalmazás. Ami a hegyek Karabakot illeti, itt a kérdés az, hogy a jogi státuszról kinyilvánított kötelező érvényű akaratnyilvánítás lesz meghatározó. És itt a béke fenntartás is szerepel. Tehát én most azt olvassam fel, ami szó szerint a Minszki csoport elveiben szerepel. Ez azt jelenti, hogy a 2010-es szövegünkhöz térünk vissza? Lehet, hogy az nem volt teljes. Elnök úr, igaz, hogy ez a Minszki csoportnak a szövege, de a kollégának az indoklása nagyon komoly. Ha a kollégák kompromisszumos módosító indítványról tárgyaltak, és megengednék, hogy változzon a szöveg, tehát örmény csapatok kivonása az elfoglalt területekről, egy ilyen módosítással egyet tudnánk érteni. Tehát egy kicsit előrelépést tennénk azért a Minszki csoport felé is. Egyébként ragaszkodnék a mostani szöveghez. Ha a néppárti kollégák, más frakcióbeli kollégák egyetértenek vele, én hajlandó vagyok változtatni a szöveget, de csak akkor, ha ez jobbítást jelent. I am the shadow. I, I wanted, I wanted to... Szeretném, szeretnék egy javaslattal élni. Az összes e- árnyék előadóval egyeztetünk, és az előadókkal a két jelentése, és akkor a surrounding szót ki fogjuk venni az a A6-os, az örmény jelentésből illetve a kettes Azerbajdzsán jelentés módosító indítványból ki fogjuk venni ezt a szót. I also remember that I had... Arra is emlékszem, hogy fenntartásaim voltak ezzel kapcsolatban, de úgy tűnt az árnyék előadókkal tartott egyeztetés során, hogy nem lehet más megoldást találni. Mi az Európai Parlament vagyunk, és nem pedig a Minszki csoport, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy azt kell, hogy kérjük, amit egy korábbi jelentésben is már kértünk, ezért egyetértek csak szerettem volna pontosítani, hogy a kompromisszumos módosítóindítványt úgy állítottuk össze, hogy kettő vagy három frakció, az én frakcióm nem, de más frakciók tartottak egy egyeztetést, aztán volt egy következő ülés, ahol a legutolsó változatot összeállítottuk. Egyébként egyetértek ezzel a módosítóval, hát át kell vennünk egy már megszületett megfogalmazást. Elnök úr, kérdés. Magyarázzák meg, hogy az örmény csapatok kivonása az összes területről, hogy azt mondta elnök úr, hogy a Minszki csoport szövegét kell, hogy átvegyük. De szeretném tudni, hogy milyen indok van e mögött a Minszki csoport részéről. Az ENSZ dokumentum azt a szöveget tartalmazza, hogy minden területről ki kell vonni a csapatokat. Úgyhogy szeretném tudni, szeretném megkérdezni, hogy a miért úgy szerepel a Minszki csoport javaslatában? Köszönöm szépen, elnök úr, igen. Szeretném felhívni a kollégákat. Az Európai Unió és a mi szakbizottságunk nem lehet az elefánt a porcelán csoportban. Az Európai Unió fokozottabb bevonása lehet, hogy veszélyezteti a helyzet megoldását. A mandátum nem a sajnos, nem a mi szakbizottságunké, nem az Európai Unióé, hiszen a Minsk csoport társ elnökei kaptak felhatalmazást. Tetszik vagy nem tetszik, a felek egyeztetek, tehát a Minsk elvek lehet, hogy problémásak, de szó szerint a Minszki csoport madridi nyilatkozatából vettük át a szöveget, hogyha bölcsebbek akarunk lenni, és ha úgy gondoljuk, hogy vannak más eszközeink azért, hogy mindkét félre nyomást gyakoroljunk, akkor megpróbálhatjuk, de azt hiszem, hogy több kárt okoznánk így, mint hogyha a konfliktus megoldása területén, és én tartanám magamat a kompromisszós módosító indítvány, tehát a kettes, illetve a hatos kompromisszós módosítók szövegeihez. Köszönöm. Arvoisa puheenjohtaja, I say it in Finnish now. Finnül fogok beszélni. Ahogy láthatjuk, a legnagyobb problémait a kettes kompromisszum az Azerbajdzsánról szóló jelentésben, amely megegyezik az Örményországról szóló szöveg hatos kompromisszumos módosítójával. Támogatom Elmar Brokot, egyetértek vele, hegyi Karabakot ki lehetett volna hagyni ebbe a kontextusból teljes mértékben. Kezdetekben én is ezt akartam, de más frakciók ragaszkodtak, hogy bekerüljön, és most ez van így. Tegnap döntést hoztunk arról, hogy a kettes kompromisszumról, az azerbajdzsáni kettesről részenként fogunk szavazni. Az első részt támogatom, aztán a links to credible comments, stb. stb. Itt merül fel a hegyi karabakkal kapcsolatos probléma. Ezt az én frakcióm nem tudja támogatni, ezért azt kérem, hogy a szöveg végét töröljük. És akkor ez a probléma, ahogy a vitában is állandóan felmerül. Korábban is ugyanerről vitáztunk. Úgyhogy szerintem erről nem kell állásfoglalást tennünk. A Minszki csoport feladata ez, és még ha mi az Európai Parlament jól is végezzük a dolgunkat, akkor sem gondolom, hogy ezt a problémát itt ezzel a jelentéssel meg tudnánk oldani. Az Azerbajdzsánról szóló jelentés kettes kompromisszum, hatosa, illetve eljelentés kettes kompromisszuma esetében, tehát ismétlem, hogy a kezdeti részt támogatom. Remélem, hogy az elnök is javasol. A would like to propose, tehát azt javaslom, hogy legyen részenkénti szavazás a kettes kompromisszumról az azerbajdzsáni jelentésben. Emellé, az első rész mellé pluszt jelet teszek, és mínuszt a kompromisszum vége mellé. Mert a kompromisszum végén van az összes nehézség és az összes vitatott pont, ami felmerült a vitában. Az árnyék jelentéstevők, a jelentéstevők és a frakciók szerint is ez jó megoldás lenne. Az összes többi probléma az kisebb jelentés, jelentőségű, de én a katonai költéssel kapcsolatos ügyben is aggódom. Nagyon sok Európai Uniós ország ad el nekik fegyvert. Miért is? És aztán csak asszonyal egyetértek, hogy meg kell vizsgálni az emberi jogi ügyeket, és van még egy, az egyes módosító, ez egyes kompromisszumban egy probléma, nem tudom, hogy igazából ki fog dönteni a népszavazásról de hát most már, mivel az előző papírban is ez benne volt, ide is bekerült. Köszönöm. Um, thank you very much. Well, uh, speaking of... Köszönöm szépen a jelen, frakcióm jelentéstevője nevében. A hatos kompromisszum, illetve a jetelmak jelentés kettese része, szétszedése számunkra elfogadhatatlan, hogyha részenként szavazunk, és az összes Minsk kritérium említését kihagyjuk, és csak az akvilai ülésről, meg a Minszki csoportról teszünk említést. Hát nem tudom, támogatni tudom Kukán urat, de például az EU dokumentumai hát 20 évvel ezelőttiek, vagy arra, ak- akkor nem volt semmi lehetőség arra, hogy ezt a befagyott konfliktust kezeljék kezdett egy kicsit olvadozni, sőt, most már robbanás közeli állapothoz jutott ez a konfliktus, úgyhogy pragmatikus megoldást kell találnunk a lehetőségekre alapozva, és nem arra, ami lehetséges, hogy mondjuk Provera úrnak a véleménye. A nemzetközi határok, azok a történelmi háborúk eredményeit tükrözik, és a Minszki csoport hiteles megoldás javasol, ami talán megoldható. Hogyha azon túl akarjuk a határokat meghúzni, amit ők javasolnak, az elég valószínűtlen, hogy elfogadható lesz az érdekelt feleknek. Hogyha az összes külföldi csoportot visszavonnák ezekre a területekről, az Örményország biztonságát ásná alá, és az Európa számára is kellemetlen lenne, nem realista, és nem érünk el semmit. Ezért üdvözlöm azt a konstruktív megjegyzést, amit Joe Linen, mások és az elnök úr is tett, különösen a Lunacek azt által említett módosítóval kapcsolatban, a 72-es, a 78-as módosítókkal kapcsolatban. Tehát szerintem a kulcs a 6-os és 2-es kompromisszumokban rejlik. Ez egy csomag, az egyetlen előremutató út az az, hogyha a Minszki csoportot követjük, és ne álmodozunk arról, hogy mi a parlamentként tovább mehetünk azon, amit ők nagyon tapasztalt diplomatákkal 20 év alatt elértek. Ha valahogy meg lehet oldani ezt a problémát, az az ő módjuk, nem a miénk. Egyetértek Hetem, aki asszonyhal, és ragaszkodom ehhez a, ahhoz a megfogalmazáshoz, amit ő mondott, és vagy csomagként fogadjuk el az egészet, vagy hogy Köszönöm. Köszönöm szépen, tanok úr. Még végezetül megpróbálom majd még ma délután a két jelentéstevővel egyeztetni, az árnyék jelentéstevőkkel közösen, tehát ma délután másodszorban, hogyha az egyik ország katonai kiadásait megnézem, ez gyakorlatilag akkora, mint a másik ország teljes költségvetése, és ennek megfelelően még növekszik is. Láttuk, hogy már sokszor sodroltak a háború küszöbére. A Minszki elvek segítettek abban, hogy egyfajta keretet teremtsünk, hogy egyik félnek se legyen ürügye a háborús fellépésre. Úgyhogy kérem, ezt még egyszer vegyék figyelembe. Szeretném elkerülni, hogy az állásfoglalás akár az egyik oldal vagy a másik oldal esetében gyakorlatilag veszélybe sodorna a helyzetet. Az elmúlt években már többször sodródtak a háború szélére, tehát ez egyik fél javát sem szolgálná. Kérem, hogy a frakciók még egyszer ma délután vitass, vitassák meg, hogy a szavazó listán hogyan veszik figyelembe ezeket a szempontokat. Ez az egyik legveszélyesebb régió, és Landsbergis úr is utalt rá, hogy ha valaki befolyást gyakorol, és fegyvert szállít, hogy ott valami fajta játékot folytasson, ez semmiféleképpen nem szolgálja Európa érdekét. Úgyhogy ezt kérem eh, így eh, egyszerűen vegyék eh, figyelembe. Egyik fél számára sem szolgálhatunk ürügyjel, hogy a megteremtett kereteket túllépjék. Egyetlen egy kormány sem érvényesítheti saját érdekeit Úgyhogy kérem ezt vegyük figyelembe. És e tekintetben én a benyújtott kompromisszumokat észszerűnek, elfogadhatónak tartom, nem szabad ezeken túl lépni. És ritkán beszélek ennyire komolyan úgyhogy pontosan tudom, hogy miről beszélek. Kérem, tehát ma délután még egyszer ezeket vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. Következik a hetes napi rendi pont, Howitt úr jelentése. Mr. Howitt. Howitt úr. Yeah. Sorry, President, I thought I was... Uh... Elnézést, elnézést, elnök úr. Azt hittem, hogy csak azt jelenti be, hogy a következő pont következik, és uh, nem fogtam ezt úgy föl, hogy uh, már hozzá is szólhatok. Egyébként nagyon nehéz beszélni, amikor ekkora zaj van. Elnök úr, azt kérdezném, hogy azt kérem öntől, hogy utasítsa rendre a kollégákat. You were already successful yourself for that. Már ön ezt nagyon sikeresen megtette. Köszönöm, elnök úr. A téma kevésbé ellentmondásos, mint amiről eddig beszéltünk itt a szakbizottságban, de azért remélem, hogy értékelik és úgy értelmezik, hogy ugyanolyan fontos éves jelentés az emberi jogok világbeli helyzetéről. Az Emberi Jogi Albizottság is együtt dolgozik ebben a témában, és az összes árnyék előadó nagyon aktív volt, szeretnék köszönetet mondani ezért nekik. Úgy gondolom, hogy ma délelőtt arra van lehetőségünk, hogy a, a koncentráljunk a legfontosabb elemekre a jelentés tekintetében. Vannak előrelépések, vannak új elképzelések, és nagy örömömre szolgál, hogyha további kérdéseket tesznek föl, vagy a kompromisszumos módosítóindítványokra utalva feltesznek kérdéseket, megjegyzéseket, ezeket nagyon szívesen fogom venni a vita során. Azt is szeretném elmondani bevezetőként, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen problémás a folyamat. Nem a parlament számára, hanem a külügyi szolgálat és a tanácsnál vannak ezek a problémák. Úgyhogy elmondanám, hogy megoldották a problémát, sikerült megfelelően kezelnünk a kérdéseket, a specifikus emberi jogi témákat. Úgyhogy ezért a főképviselőnek, főképviselő nagyon egyértelműen fogalmazott, hogy a tavalyi problémákból tanultak, és most már idén behozzák a lemaradást. Azt is szeretném elmondani, hogy fontos jelentések születtek az Emberi Jogi Albizottság és a mi bizottságunk részéről, Ezeket támogatólag fogom föl, tehát nem fogom ezeket beidézni, de volt a demokratizációról folyó Kaiser jelentés, emberi jogi aktivistákról született jelentés, a tavalyi jelentés, az emberi jogi helyzet kine és természetesen az Európai Demokráci, Demokráciai és Emberi Jogi Kezdeményezés, Lagbiller jelentés. Ezek a jelentésekre utalok a jelentésben, de nem akarom ezeket megváltoztatni. Igazából, amit látni kívánunk, a végrehajtás, és nem az a lényeg, hogy további vitát folytassunk ezekről a témákról. Szeretnék a kollégáknak gratulálni az egyes jelentések elkészítéséhez. Most rátérnék az új innovatív elemekre ebben a jelentésben. Én ezeket így nevezem. 84-es beketésben és máshol is az Európai Unióról azt állítjuk, hogy megtanultuk a levontuk a következtetéseket az autoritális rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján, főleg Libia esetében. Itt nem arról van szó, hogy hibákat követtünk volna el, hanem tanultunk a korábbi eseményekből, és a jövőre vonatkozóan ezt majd érvényesítenünk kell. Egyes és a be, kettes bekezdésben azt jelentjük ki, hogy az Európai Unión belül is meg kell vizsgálnunk az emberi, jogi, emberi jogok megsértésének az eseteit, hogyha hitelesek akarunk lenni az Európai Unión kívül, amikor ilyen témában föllépünk. Főleg a menekültügyi kérdésekről utalok itt, és az összes szakbizottságot, az egész parlamentet kérem, hogy támogassák ezeket a javaslatokat négyes bekezdésben azt kérjük, hogy a folyamatot gyorsítsák föl, méghozzá az Európai Unió emberi jogi konvencióhoz való csatlakozása tekintetében. És tegnap este volt egy egyeztetésem Barbarával is, az Európai Unió emberi jogi képviselője tekintetében, és azt kérném a kollégáktól a szakbizottságban, azt mondanám el, hogy ez az első ilyen téma, tematikus képviselő, és emberi jogi témában mindez, mert korábban csak személyes képviselők voltak, úgyhogy ez egy fontos eredmény, sikerült ezt elérnünk a főképviselőnél, és a jelentésben az, illetve a kinevezésnél az volt a fontos, hogy jó legyen a felkészültség, a tapasztalat, és pontosítani kell a feladatokat itt a folyamatok során. 12 és 35-ös pontokban a megállapodások emberi jogi aspektusáról beszélünk, a tárgyalások folyamatában a minden megállapodásnak része az emberi jogi fejezet, az emberi jogi előrehadási jelentés fontos, illetve a felfüggesztési mechanizmusok, a fokozatos előremutató lépések, 14-es, 18-as bekezdéseket hangsúlyoznám. Itt ez konkrétabban kapcsolatot állít föl az emberjogi kérdések és a kereskedelmi aspektusok között. 16-os bekezdés, az emberi jogi tanács kialakított, illetve a kétoldalú országkapcsolatok tekintetében országonként kell lefolytatni az emberi jogi párbeszédet, és a emberi jogi stratégiai szöveget figyelembe kell venni. 28-as bekezdés, ez egy olyan téma, ami sokszor fölmerül a megfigyelő missziók tekintetében. Két évvel a legutolsó jelentés követően, nyomon követő jelentés követően, ugye a 28-as bekezdésben említjük ezt a problémát, hogy követni, nyomon kell követni ezeket a kérdéseket. Aztán az emberjogi párbeszédek lefolytatása tekintetében be, megállapítjuk, hogy sokszor ezek félre ö, tehát nincs, nem veszik elég komolyan a egyes országok esetében. Az Európai Uniónak pontos célokat kell felállítani minden egyes emberjogi párbeszéd során. És azt is mondjuk, hogy a munkacsoportok nyomon kell követnie a párbeszédek alakulását és az eredményeket. A külügyi szolgálat is egyeket azzal, hogy ezt teljesíteni kell. Értékelni kell a párbeszédeket, és be kell vonni a civil szervezeteket ebbe a párbeszédbe. 41-es bekezdés, ez egy fontos kezdeményezést tartalmaz, illetve erre hívjuk, hívunk föl az, emberi szomsz- az európai szomszédsági országok tekintetében a kínzás elleni fakultatív jegyzőkönyv ratifikálására. Az eredmény nem elégséges, mert 11 ország még mindig nem ratifikálta ezt az jegyzőkönyvet, erre hívjuk föl az országokat. 55-ös bekezdés. A 2000 14-et követő költségvetésben figyelembe kell venni az emberi jogi kérdéseket. Sokan itt a szakbizottságban megértik, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a parlament nyomon követhesse, hogy az Európai Unió hogyan költi a pénzt az emberi jogi témákban. Aztán fölhívást tartom, az egy következő befektetés a, amikor kockázatos az emberi jogi aktivitásnak az élete. 62-es bekezdés. Az ENSZ BT 1325-ös határozatának az évfordulóját érjük. Felhívjuk az összes emberi, Európai Uniós országot, hogy explicit módon vegyék be az összes védelmi politikai misszió felhatalmazásába, illetve hogy ratifikálják a, az erőszak elleni, a nőket érő erőszak elleni protokollokat. A kényszerházasságok témája, ezzel a múltban nem foglalkoztunk, úgyhogy ebben a jelentésben erősen megjelenik a nők védelme. A következő bekezdésekben 68-tól 72-ig első alkalommal egy teljes fejezet foglalkozik az internet, szociális médiával, emberi jogi kérdésekkel. Praktikus megoldásokat javasolunk a megoldásokra. Az Európai Unió hogyan tudja támogatni, illetve az Európai Uniós vállalkozások hogyan tudják végrehajtani a munka során ezeket a feladatokat emberi emberjogi és üzleti kérdések a következő részben is. Ezekkel a témákkal más témák előadójaként is foglalkoztam. Az ENSZ keret határozata az emberjogi kérdésekről, a, ennek a készítője több alkalommal is eljött a parlamenthez. Konzultációt folytattam vele, amikor a szöveget összeállítottam. Ebben a részben egyébként szerepel az is, hogy támogatjuk az integrált jelentés tevésnek az elvét, és az Európai Bizottság Edinburghi tanulmányának a végrehajtása. Ez a kormányzási hiányosságok Európában, az üzleti élet és az emberi új kérdések tekintetében ezzel is foglalkozom. Végül elnök úr, 82-es től a 98-asig a bekezdések stratégiai kérdésekkel foglalkoznak. Az albizottságban kompromisszum született a tekintetben, hogy az éves jelentést idén inputként használjuk, de természetesen további parlamenti jelentést fogunk majd készíteni a felülvizsgálatról, és tegnap Ashton asszony is bejelentette, hogy támogatja a parlament bevonását ebbe a folyamatba. Ebben a fejezetben, a jelentésben nem csak a különleges megbízotthoz szólunk, hanem fontos, hogy ez a munka Brüsszelből történjen. Tehát legyen állandó képviselő Brüsszelben. Egyébként a biztonsági politika más területén is ez így működik, és nem pedig részmunka, részmunkaidős tagállami képviselők foglalkoznak a témákban az emberi jogi párbeszédek tekintetében kimondjuk, hogy időpontokat kell meghatározni minden EU delegáció esetében az egész világra vonatkozóan, és közös ütemtervet kell felállítani az emberi jogi stratégiai dokumentumok tekintetében. Nagyon fontos, hogy a minimum standardok teljesüljenek. A nem kormány szervezetek esetében pedig nem csak a szakpolitika végrehajtóikon tekintünk őkre, rájuk, hanem partnerekre. Azt is kijelentjük, hogy a diszkrimináció elleni fellépés is rendkívül fontos, ezt meg kell erősíteni. Ezek mechanizmusok kell, hogy legyenek. Az emberi jogok megsértése az Európai Unión belül is nyomonkövetés kell, hogy kapjon. Foglalkozni kell Európai Uniós szinten ezekkel a problémákkal. Az alapjogi állampolgári jogi és emberek szabad mozgásával foglalkozó csoportokra gondoltunk és utaltunk is konkrétan. Az Európai Parlament megerősített szerepét is hangsúlyozzuk. Az Európai Parlament nem arról van szó, hogy erősebb szerepet, befolyást akar gyakorolni. Ezt másképp értelmezem én. Az emberi jogi kérdések nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak méghozzá elszámoltathatóság szintjén. Az egész világban támogatjuk az emberi jogi kérdéseket, ez az Európai Parlamentnek a szerepe, és úgy gondoljuk, úgy gondolom, hogy ha megnézik a 98-as bekezdést, itt azt szerepel, hogy az Európai Parlament jobb szerepet tud játszani, jobban el tudja látni a feladatát ezen a területén nagy megbecsülésemre szolgál, hogy emberi jogi témákkal foglalkozhatok itt az Európai Parlamentben, és tudom, hogy az AL bizottságbeli kollégák is nagyon szenvedélyesen foglalkoznak a kérdéssel. Az AFED szakbizottság számára ajánlom ezt a jelentést, és remélem, hogy a frakciók egységesen fogják majd támogatni a szavazás során holnap ezt a jelentést. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Olyan munka ritmusunk van, ami nagyon eltérő. Ez egy éves jelentés, amely a 2010-es évre vonatkozik. 2012-ben véglegesítjük ezt a munkát, akkor, amikor igazából már az elmúlt évvel kéne foglalkoznunk, nem 2010-el. De hát ez kapcsolódik azokhoz a körülményekhez, amelyek között működnünk kell. az elnök közleménye és a főképviselő közleményében kellett volna foglalkozni ezzel az Európai Unió és az emberi jogok kapcsolatával. Ez sokkal hatékonyabb megközelítés lenne. Ez a jelentés egy kombináció vannak benne különböző elemek, amelyek az emberi jogokra vonatkoznak, és úgy gondolom, hogy ez a végleges verzió, amit Howitt úr bemutatott nekünk, nagyon jó dokumentum, nagyon jó szöveg. Több mint 300 módosító indítványt nyújtottak be hozzá, de sikerült kompromisszumos módosításokra jutni. Köszönhetően a jó együttműködő szellemnek, amely megnyilvánult a kollégák részéről. Így sikerült kiegészíteni és befejezni ezt a jelentést. Voltak részenkénti szavazási kérelmek is, de a néppárt nevében tudom azt ajánlani, hogy a kompromisszumok mellett szavazunk, az összes kompromisszum mellett szavazunk, bár van néhány olyan elem, amely miatt részenkénti szavazásra fog sor kerülni. Szeretem volna hangsúlyozni azt, hogy a jelentés megpróbál szisztematikus lenni. Összegyűjti a különböző problémákat, és ezt nagyon jól ki is fejtette a jelentéstevő. A legtöbb esetben sikerült olyan megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy támogatni tudjuk a jelentés tartalmát. Figyelembe veszem azt is, amit a kompromisszumokban sikerült elérnünk. Melyek azok az elemek, amelyek nincsenek meg a szövegben? Három szóbeli kiegészítéssel szeretnék kérni, három szóbeli módosítási indítványom lenne. Az egyik arra részre vonatkozik, ahol a különböző megoldásokról beszélünk, amelyeket Catherine Ashton asszony javasolt. Azt szeretném, hogyha a civil társadalom szintén kapcsolódhatna az Európa a demokráciával foglalkozó európai eszközhöz. Tehát, hogyha ők is részesülhetnének ennek a támogatásából. Úgy gondolom azt is, hogy nagyon világosan rá kell mutatni a kompromisszumos módosító indítványokban arra, hogy a keresztények elleni diszkrimináció világszerte be kellene, hogy kerüljön a jelentésbe. A kompromisszumos módosító indítványokban szólunk a vallási kisebbségek elleni diszkriminációról, de gondoljunk arra, hogy mi történt Nigériában. Szeretnénk az állásfoglalás szövegében konkrétan a keresztény kisebbségről is említést tenni. Ezért egy szóbeli módosító indítványt fogok benyújtani a kompromisszumos módosítóhoz. És szerintem ez egy fontos kérdés, mert az arab tavasz megmutatta nekünk, hogy mi történik egy ilyen forradalmi megmozdulás után. Például a kopt közösséggel, amely Egyiptomban él. Nem várhatunk tovább. lépnünk kell az ellen, fel kell lépnünk, ahogy a vallási kisebbségekkel bánnak. És van egy ennél kisi átfogóbb vita is. Ez pedig a halálbüntetésre vonatkozik, amelyet bevezettek nemrég Oroszországban, Belorussziában. Szeretnénk, hogyha a halálbüntetést már nem használnának az országok, és ezt mindenhol betiltanák. De még mindig vannak olyan európai országok, amelyek továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést. Az általunk megkapott információk alapján a minimum normák a családjogban ezek nem teljesülnek, mert a család nem kapja meg a kivégzett személyek holttestét. És ez egy olyan minimum norma, amelyet mindenképpen teljesíteni kéne. Ezért e tekintetben is be fogok nyújtani egy szóbeli módosító indítványt annak érdekében, hogy a minimum normákat tartsák tiszteletben. Elnök úr, éppen be is fejeztem, köszönöm. Alig hat percben. És akkor most Donskis kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem számos jó dolog elmondható erről a jelentésről. Én, mint árnyék jelentés tevő, Különösen fontosnak tartottam ezt a munkát. Az elmúlt években foglalkoztam ezzel a témával, és ez nagy örömömre szolgált. A jelentés szerintem nagyon átfogó, következetes, minden részletre kiterjedt, kiegyensúlyozott, és figyelembe veszi a különböző politikai érzékenységeket, mégpedig kiegyensúlyozott módon. Tudjuk, hogy az emberi jogok, az emberi jogok megsértésével kapcsolatos kérdésekben nehéz egységre jutni, mert mindenki másképp ítéli meg a saját szemszögéből ezeket a problémákat. Itt Számos kérdést meg tudtunk vitatni, és maximálisan beépítettük a szövegbe. Az éves jelentés szerintem nagyon fontos üzenetet közvetít, nevezetesen, hogy az emberi jogi kérdés egy olyan kérdés, ami a politikai tárgyalások szerves részét képviseli a legkülönbözőbb csoportok, szervezetek részéről, akár az emberi jogok megsértéséről beszélünk, vagy pedig az uralmi rendszerekről. És mindig is hangsúlyoznunk kell, hogy bármilyen demokratikus legyen is egy állam, nem írhatja felül az emberi méltóságot, az emberi jogokat, hiszen ezek nem az állam tulajdona és azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos emlékeztető. És ezt az üzenetet mindenki osztja ebben a házban. És összefoglalásképpen még egyszer nagy örömömre szolgált, hogy együttműködhettem a jelentés elkészítésében, és szerintem mindent igyekeztünk, illetve sikerült beépítenünk, amire törekedtünk. A jövőben nyilvánvalóan figyelembe véve azt, hogy milyen viták folytak, egy jelentés egy óriási területet fog át, és nagyon aktuális, megfelelő időben született jelentés. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm Richard Howard, illetve az árnyék jelentéstevő kiváló munkáját. Valóban átfogó konstruktív, kiegyensúlyozott jelentés, ugyanakkor ütős jelentés született proaktív javaslatokkal, és egyértelművé teszi, hogy szeretnénk azt az ezüst fonalat, amit Ástan asszony említ, beleszőni az EU politikák szövetébe a legyen az energiapolitika, kereskedelem, fejlesztés, minden esetben egy koherens, következetes álláspontra van szükség, hogy az emberi jogok szerepet játszanak minden területen. Nagyon örülök az elvégzett munkának, amit Richard Howard végzett az árnyék jelentéstevőkkel közösen, és az összes kompromisszumos módosítókat beépítette a felhatalmazáson alapú, alapuló jogi jogszabályok fontosságát is említette Richard. Hangsúlyoznunk kell, hogy a parlament felügyelete, ez nem egy bürokratikus eszköz, és nem akar a meglévő ilyen eszközök helyére lépni, hanem ahhoz kieg- képest kiegészítő szerepet kíván játszani. És biztosítanunk kell, hogy az általunk megfigyelt választási folyamatok a demokrat demokrácia kiteljesedését, a jogállamiság kiteljesedését szolgálják, nem pedig az önkény uralmat gyakorlók legalizálását. Itt az emberi jogok kapcsán a gyermekek jogát külön ki kell emelni. A jelentés rávilágít arra, hogy ezen a területen mi történt, vagy a benszülöttek, az etnikai kisebbségek területén. A az emberi jogi gépezet felügyelete legalább ennyire fontos, itt is nagyon pozitív javaslatok születtek. És ez eh, kiváló alapot teremt majd eh, a jövőbeni munkánk számára. Nyilvánvalóan ezt eh, soha nem tudjuk kimerítően elvégezni, de minden esetre ez egy kiváló terv, alap a jövőbeni munkánk számára, hogy a tavalyi illetve 2010-es emberi jogi helyzetet felvázoljuk. Köszönöm szépen. Very quick, uh, Mr. President. Um... Nagyon gyorsan, elnök úr. Az ECR frakció általánosságban Howitt jelentését támogatja. Évek óta együtt dolgozunk richard az emberi jogi kérdésekben. Az összes kompromisszumos módosítót nem fogjuk támogatni, például az egyesnek a második részét, mert szerintünk ez túlságosan elítéli bizonyos Európai Uniós államainkat. A 11-essel kapcsolatban, mivel ez túlságosan előíró jellegű, tartózkodni szeretnénk, ez egy a külpolitikának olyan dilemmás területe, amely a tanácsban egymásnak ugrasztja a tagállamokat itt, tehát tartózkodunk. A 23-as kapcsolatban szóbeli módosításokat fogunk benyújtani, hogy támogassuk a néppárti álláspontot, és óvjuk meg a régi keresztény közösségeket a közelkeleten, mint például a koptokat. Hiszen ezek a létükben vagyunk, vannak fenyeget, vagy ha a szalafisták jutnak ura, ura, uralomra Egyiptomban. A 18-as kompromisszum, amely a halálbüntetésről szól, illetve a 31-es, amely szintén egy érdekes, itt lelkiismereti szavazást fogunk tartani a frakciónkban. Ez az ECR frakció véleménye. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Hajtórnak a jelentés elkészítéséért. A DEVE vélemény készítőjeként Havit úrtól és a többi kollégától is itt a szakbizottságban azt szeretném kérni, hogy vizsgálják meg azokat a javaslatokat, amelyeket a DEVE szakbizottság, mint vélemény elfogadott a jelentéssel kapcsolatban. Objektívan megítélve azt mondhatom, hogy ezek a javaslatok megfelelnek a Lisszaboni szerződésnek. Koherens külpolitikát kell kialakítani. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a közös közleményben az emberi jogi témáról született közös közleményben a megállapításokat csak üdvözölni tudjuk, hiszen egy integrált emberi jogi stratégia részeként lehet ezt fölfogni, lefedi az összes ide tartozó szakpolitikát. Természetesen még sok tennivaló van azért, hogy a stratégia prioritást élvezzen. Néhány aspektust említenék e tekintetben. Említeném azt a tényt, hogy a költségvetési támogatás össze kell kapcsolni szorosan az emberi jogi kérdésekkel, valamint a kormányzási témákkal a felhasználó országok tekintetében. Részletes kritériumokra van szükség a költségvetési támogatások odaítélése esetén. Egy másik lényegi aspektus, ami persze a válság idején nehézkes, ennek ellenére kimondom. Véleményem szerint fokozni kell a támogató mechanizmusok finanszírozását. Ezek konkrét eszközök, ezekkel konkrétan lehet előre mozítani a demokratikus úton való erő, előrehaladást és az emberjogi helyzetet. Az is fontos, hogy az Európai Bizottságot és az EKS-t kerjük föl arra, vizsgálják meg milyen módon lehet biztosítani a párbeszéd folyamatosságát a harmadik országokkal? Köszönöm. Sir. Thank you, Elmar. Thank you. Köszönöm már. Én is szeretnék gratulálni Hajtórnak a munkához, és csak két témához szeretnék hozzászólni, amivel az általános bekezdésekben foglalkozik. Konzisztens jelleg, az központi szerepet kell, hogy kapjon, ahogy Richard is említette, emberi jogi témáknál, és hogy ezeket a dolgokat hogyan valósítjuk meg, nemrég készítettem egy jelentést a szankciókról, és hogy hogyan tudja a tanács használni a szankciókat emberi jogi témákban. Úgy tűnik, hogy csak akkor leszünk hitelesek, hogyha konzisztensen alkalmazzuk ezeket. Attól függetlenül, hogy mondjuk egy harmadik ország kormányával barátilag akarunk fölépni, vagy nem. Nem lehet egyszerűen emberi jogi visszaélésekről csak Szíria esetében, vagy Egyiptom esetében beszélni, és utána hallgatni Szaud-Arábiáról. Ez egy olyan terület, ahol nagyon sokat tudunk tanulni az amerikaiaktól. Például a Szergi Magnitki a határozat tekintetében, ami most van a kongresszus előtt, és hogy hogyan próbáljanak egy specifikus emberjogi esetet, emberjogi esetként kezelni. Ez egy olyan példa, amit a, itt az Európai Unióban a politikák, a szakpolitikák alakítása során figyelembe vehetünk. És ahogy említette, az ECHR-hez való csatlakozás is rendkívül fontos. Én is sajnálatosan tartom önhöz hasonlóan, hogy különböző színű Egyesült Királysági, illetve francia hatalmak hogyan foglalkoznak, hogyan állnak hozzá ehhez a kérdéshez, pedig a tagállamok egységesen kellene, hogy fölépjenek ebben a témában emberjogi különleges megbízott kinevezése nem csak azért fontos, amiről tegnap beszéltünk Ashton asszonyjal, vagyis, hogy külső témákban mit fog tenni ez a különleges megbízott, hanem lenne egy potenciális szerepe az Európai Unión belül is, illetve az EKS-en belül, például emberjogi témákkal kapcsolatos oktatás, emberjogi agenda kezelése, és általában az Európai Unió kapacitás építése a tekintetben, hogy hatékonyan tudjon fölépni ezekben a kérdésekben. Majd pontosítani kell, hogy mi lesz a feladata ennek a különleges megbizottnak lényeg, hogy a tagállamok számára például biztosítani kell lehetőséget, hogy a büntetőbírósághoz fordulhassanak protokollok aláírásával kapcsolatban. Jelenleg a bíróság sokkal kevésbé hatékony, mint ahogy ezt elvárhatnánk. A fegyverexport, ahogy az előadó is mondta, elnök úr, fontos kérdés, és abszolút egyetértek az előadó megállapításával a EU szinten a 2008-as közös állásfoglalás végrehajtásának a további nyomon követésére van szükség. Nagyon sok emberi jogi visszaélésre nem is lett volna lehetőség a tagállamaink által szállított fegyverek nélkül. Számomra úgy tűnik, hogyha az előadó javaslatait követjük, támogatjuk a a főképviselőnek a közös fellépést támogató szándékát méghozzá specifikusan tudnánk koncentrálni olyan területekre, ahol specifikus aggájaink vannak. A jövőben ez nagyon hasznos lehet, és meg fog felelni a világban folyó eseményeknek. Elnök úr, összességében gratulálok az előadónak, az árnyék előadóknak, és támogatjuk a jelentést természetesen. I just wanted to make a very quick point. Nagyon gyorsan még a, az ECR nevében szeretnék kitérni valamire, amire Sir Graham hívta fel a figyelmemet a negyedik bekezdéssel kapcsolatban. Szokatlan és ironikus módon az Egyesült Királyságbeli szerző élesen bírálja Franciaországot és az Egyesült Királyságot, mert az emberi jogok európai kartájához nem csatlakoztak. És szerintem Szögrán pártja és az én pártom otthon nem ért egyet ebben a kérdésben, bár támogatjuk egymást a belpolitikában, sok más esetben. Tudom, hogy itt eh, szerződés és kötelezettségről van szó, amelyet persze az én pártom ellenzett, de úgy gondolom, hogy ez összezavarodottságban és a Nemzetközi Büntetőbíróság, illetve a és a másik emberi jogi büntet, nemzetközi emberi jogi bíróság közötti zavarhoz és ellentétségeskedéshez vezethet. olyan ügyekről akarnak ráadásul majd gyűjteni ezek, dönteni ezek a bíróságok, amelyek a tagállamok megválasztott parlamentjeinek a hatáskörébe tartoznak, amúgy is. Tehát szerintem az, hogy az obstruction kifejezést alkalmazzák ebben, a, különösen a mi államunk kontextusában ez számunkra eléggé elfogadhatatlan. It's a great committee this because we've ez Tehát egy nagyon jó szakbizottság, tudunk egyeztetni, és ha jól értem, akkor az én szerepem az, hogy beszámoljak erről, és nem pedig az EKS feladatáról kell, hogy szóljak. Persze nem én vagyok az elnök ennek a szakbizottságnak, Persze, jó lett volna, hogyha az EKS képviselője jelen van, és nem szólnék én az ő nevükben. Van itt valaki az EKS részéről? Nincs és Itt van valaki? Kérem, jelezzék, hogy itt van-e valaki az EKS-től. Nem. Akkor uh, reagálnék a vitára. Először is uh, a ütemtervet tekintetében egyetértek a felszólalóval. Nagyon sajnálatos, hogy így alakultak ezek az időpontok, és ezt el is mondtam, hogy ez nem a mi hibánk, nem a parlament hibája, és nagyon sajnálom, hogy itt a folyamatban ez problémát okozott. Egyébként remélem, hogy azért sikerül majd a jelentés tárgyalása során helyreállítani, és köszönetet mondok a felszólalónak a hozzáállásáért. Lehet, hogy meglepő a támogatásom a módosítók tekintetében, de én is úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell, hogy ebben a folyamatban kinek milyen szerepe van, úgyhogy köszönöm a megjegyzéseket. A három szobeli módosító tekintetében ezeket támogatom. A Belarusban lefolytatott kivégzések tekintetében, és várom a szövegezést, az biztos, hogy teljes mértékben támogatni tudom ezt a módosítót, és ezek releváns témák valóban, úgyhogy abszolút támogatom ezeket. Második javaslata a demokrácia építése kapcsolatban, igen, ez is egy fontos kérdés, csak annyit mondanék erről, hogy már benne van a jelentésben ez, úgyhogy valami olyan szövegezést kellene javasolni, hogy ami még nem valósult meg, azt hangsúlyozunk, de a szóbeli módosítást támogatni fogom, majd esetleg gyorsan egyeztessük a pontos szöveget. Ez egyetlen olyan dolog, amit nehéz elfogadnom, és ezt meg fogja érteni, de én is megértem az ön nehézségét, hogy az önök frakció számára fontos az a szöveg, ami a keresztények üldözésére vonatkozik. A 24-es módosítóban, 23-as módosítóban is ez szerepel. Itt ezek új plusz bekezdések a szöveghez képest. Nagyon sok módosító indítványt kaptam a vallásszabadság témájában, és úgy gondolom, hogy az összes módosító indítványt, amennyire lehet, majd bevesszük a jelentésbe. Elismerem, hogy az önök frakciójának nagyon fontos a szerepe ebben, és támogatnám, amit Tannak úr is mondott, a keresztények üldözését be kell venni. Ezt nem ellenzem, én is keresztény vagyok, ezt sokszor hangsúlyozom, és én is elítélem a keresztény üldözést, de ebben a szövegben, ez egy európai parlamenti szöveg, úgyhogy a frakcióm nevében úgy gondolom, és azt gondolom, hogy a parlamentnek is ez az érdeke, hogy az összes vallási csoport üldözését kell említeni, és nem szabad ebből kivennünk egy vallást. Majd egy konszenzusos szöveget próbálunk összeállítani. Egyébként Nigéria esetében sikerült megoldani ezt, elismerem. Szeretnék majd visszautalni a januári, tavaly januári jelentésről a ezt én is támogattam. A vallásszabadság tekintről szólt ez a jelentés, és a keresztények kivégzését, ott átváltoztattuk az összes vallási üldözött kivégzésére, úgyhogy sajnálatosnak tartom, próbálom ezt megmagyarázni, hogy tiszteletben tartom a kérést, de ezt a módosító indítványt nem tudom konkrétan támogatni. És nem felejtem el Donszki úr megjegyzéséről is, az ő frakciójának a véleményt mondta el, úgyhogy úgy gondolom, hogy majd sikerül konszenzus találnunk, és nagyon szívesen dolgozok együtt önnel, a frakciójával, a titkársággal is, esetleg vizsgáljuk meg újra a tavaly januári szöveget, és így tudunk találni egy elfogadható szöveget, ami aztán többséget tud kapni ebben a szakbizottságban. Donskens, illetve Anna kolléga és barátnőm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Köszönöm mindazt, amit mondott. És Daszkis úr kiváló árnyék előadó volt. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Tanok kolléga és barátom, nagyon ironikus ez a helyzet, hiszen törölni akarja azokat az elemeket, amelyek az ideiglenes bizottság munkájának a nyomon követésére vonatkozik. Annak ellenére, hogy az én, kormány, én pártom kormányon volt, az ön pártja ellenzékben volt, amikor ezek a dolgok történtek, de britként elmondanám, hogy itt ugye két fő országról van szó, ez határozott emberi jogi témában, nagyon jól tudtunk együttműködni, de ebben a témában nem értünk egyet. És én konzisztens igyekszem lenni az emberjogi témákban, és az ország érdeket nem helyezem az emberjogi érdekek elé. Hogyha emberjogi problémák vannak, akkor ezeket megfelelően ki kell vizsgálni és kezelni kell, és remélem, hogy a pártom véleményét és a hazám érdekét is ezt szolgálja leginkább. A szakbizottság sok tagja támogatni fogja, gondolom, a 18-as és a 21-es módosítót, és megjegyezném, hogy a 21-es kompromisszumos módosító nagyon óvatosan fogalmaz, This is a, a paragraph about women's health. I... A nőjogok témájában, de itt nem csak abortuszról van szó, hanem általában a, a nők jogairól. Úgyhogy remélem, hogy majd a szakbizottság tagjainak a többsége támogatni tudja ezt. A Preda úr elment. Egy nagyon részletes véleményt adott a DEVE szakbizottság részéről. Nagyon jó 13-as kompromisszós módosítóba bevettük ezeket a véleményeket, illetve 30-asba. Kevés az időgrám, és a többieknek is szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásért. A szankciókkal kapcsolatos témát kivettem, és majd a titkársággal egyeztetni szeretnék e tekintetben. Lehet, hogy egy szóbeli módosítóra lesz szükség e tekintetben, mert hogyha mégis lenne itt utalás, akkor az erősebbé tenni a jelentést, úgyhogy megnézzük majd a vonatkozó jelentést, majd együtt fogunk dolgozni azért, hogy a szankciókkal kapcsolatos témát pontosítsuk fokozatos megközelítést kellene alkalmazni, hiszen nem csak arról van szó, hogy minden vagy semmi. Úgyhogy majd tudunk dolgozni ezen. Ezt meg fogjuk tenni. Végül a, természetesen itt vannak érzékeny kérdések, majd egyeztetnünk kell a Nemzetközi Büntetőbíróság témájában értem, amit elhangzott, de vannak olyan tagállamok itt az Európai Unióban, amelyeknek nincsen megállapodása és nincsen végrehajtási kötelezettsége a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletek tekintetében. Úgyhogy ha a Nemzetközi Büntetőbírósági ratifikációt általános preferencia rendszerek és kereskedelmi rendszerek keretében értelmezzük, akkor egyetértek a megjegyzéssel, de el kell fogadnunk, hogy mi is a helyzet. Amikor az amerikai a képviselővel beszéltem a Nemzetközi Büntetőbíróság témájában, akkor is fölmerült ez a kérdés, de úgy gondolom, hogy itt Európán belül kell egyeztetnünk ezt a témát, és megoldanunk a kérdést. Köszönöm szépen. Point number eight. Nyolcas napi rendi pont. Vajdére asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A makroszintű pénzügyi támogatás, az MFA, egy külpolitikai eszköz, amit 90-ben indítottunk harmadik országok megtámogatására, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Itt tagjelölt vagy potenciális tagjelölt országok szerepelnek a listán, kivéve, illetve korábbi szovjet köztársaságok, Tadzsikisztán és Kirgisztán kivételével. Számos ország részesült támogatásban, 7,2 milliárd euró általában adomány vagy vissza nem térítendő támogatás formájában. Esetenként kénti jogszabályi döntés alapozza meg ezeket a támogatásokat, ami rendkívül időigényes és komoly kritika illeti hiszen ezekre a támogatásokra általában sürgős helyzetben van szükség. A parlament egy hatékonyabb eljárást szeretne látni, a bizottság azonban általános eljárásokat alkalmaz. Maga az anyag jó szándékú, habár néhány jelentősebb módosítót benyújtottam, ezeket igyekszem minél rövidebben összefoglalni. Először is a jogosultság, a jogosult országok definíciójában a tagjelölt, potenciális tagjelölt és szomszéd országokat soroltam itt fel, különös tekintettel a stratégiailag fontos szomszédos országokra, ami gyakorlatilag a világon bármely országra vonatkozhat, miután a támogatás összege lényegesen kisebb, mint más egyéb eszközöké, ez mindössze 0,7 milliárd a 2007-2013-as pénzügyi tervben. Ami pedig a jogalkotási folyamatot illeti. Én támogatom a bizottság javaslatát, hogy a jelenlegi rendszert a komitológiával váltsuk fel. A bizottság egy tagállamokból álló bizottságnak nyújtaná be a javaslatát, és ez a külön bizottság minősített többséggel döntene. És így a parlament tulajdonképpen kimaradna, és így lehetne hatékonyabbá tenni az eszköz alkalmazását. Pontos és egyértelmű kritériumokra van szükség a támogatás odaítélésénél, és ennek szerintem nem lenne negatív hatása. Ezen kívül konkrét esetekben kivételekre is szükség lehet, éppen ezért javasoltam, hogy indokolt esetekben olyan harmadik országot is jogosultnak tekinthetünk, amelyet azonban a delegált jogi aktusok alapján a parlament bevonásával esetenként döntenénk el. Ebben az esetben a parlamentnek vétó joga is lenne, ez a 11A cikkben szerepel. Harmadsorban én meghatároztam a külügyi szolgálat szerepét is. Itt konzultációs és a döntéshozatali folyamatra gondoltam rendszeres felülvizsgálatokra, amelyben, amelyről a parlamentet és a tanácsot megfelelően tájékoztatnák. A külügyi szolgálatra nincs utalás, annak ellenére, hogy itt egy külpolitikai eszközről van szó, és a jogosultsági kritériumok vonatkoznak a demokráciára, az emberi jogokra és egyebekre. Az eljárás meglehetősen zavaros, ami a jogosultságot illeti. Ezt a külügyi, külpolitika körébe utalják, ugyanakkor az eszközök odaítélésében és folyosításában ez a kritérium nem szerepel. Az általános rendelkezések módosítása 2013. decemberében jár le. Én nem tartom ezt logikusnak, ugyanis ezeket csak az, év, az idei év második felében fogadjuk majd el. A rendelet módosításait szerintem a következő pénzügyi terv vonatkozásában kéne figyelembe venni, és ezeket megfelelő, ha szükséges, megfelelő jogszabályi javaslatokkal kellene kiegészíteni. Önök előtt van a véleménytervezet, és mint mindig várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Anna Gomez. Némileg, illetve hálás vagyok a kolléganő munkájáért, illetve magyarázataiért, de fontos felhívnunk a rendeletre a képviselők figyelmét, A szakbizottságunknak lényegi véleményt kell alkotnia, Itt az említett kritérium a politikai földrajzi közelség az EU-hoz. Ez kicsi agaszt. nem tudom, hogy pontosan ez alatt mit értünk. Konkrétabbnak kellene lennünk, ami az elveket illeti, amely elvek mentén az EU makroszintű pénzügyi támogatást nyújt bizonyos partner országoknak itt nevezetesen olyan alapelvekre gondolok, mint a jogállamiság, a korrupcióval szembeni küzdelem, emberi jogok, de akár a foglalkoztatás és a szociális igazságosság is ide tartozhat. És amikor itt pénzügyi válságról van szó, akkor saját házunk táján is vannak problémák. Tehát lehet, hogy ez a megközelítés nem a megfelelő. Miután most először olvastam az anyagot, ezt majd részletesebben szeretném megvizsgálni, és kapcsolatba lépek a jelentéstevővel majd a későbbiek során. Csak ezekre a pontokra szerettem volna most felhívni a kollégák figyelmét, Ami pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, én értem, hogy biztosítani kell a folyamat felgyorsítását, és meg kell találni a módját annak, hogy a parlament is részt vegyen a folyamatban. De hát még itt március vége előtt van néhány napunk, hogy a módosítókat kidolgozzuk. Tehát ez az a terület, ahol szerintem a szakbizottságunknak ki kell fejteni a tevékenységét, nem elégedhetünk meg pusztán itt alapvetően egy technikai kérdésről van szó, nem politikai ügyről. Elnök, köszönöm. Malcolm Nicholas. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy egy kiegészítő pont léjek. Amikor a költségvetési helyzetet nézzük, kell, hogy legyen olyan pénz, amelyet gyorsan, és hatékonyan fel lehet használni, fel lehet szabadítani. Ezért nagyobb átláthatóságra van szükség. A döntéshozatali folyamat sem szabad, hogy túl sok időt vegyen igénybe, hogy gyorsan tudjunk reagálni. Amikor a pénzügyi hozzájárulásról beszélünk, annak a kritériumai nagyon fontosak. És ahogy Anna Gomes is mondta, Támogatni kell azt, hogy gazdasági segítséget nyújtsunk harmadik országoknak. De ez nem jelenti azt, hogy tagjelölt országok legyenek feltétlenül, vagy olyan országok, amelyek tagjelölté szeretnek válni. Ez a pénzügyi támogatási eszköz akkor is jelen kell, hogy legyen, hiszen hogyha az a mi belső helyzetünkre pozitív kihatással van, hogy segítünk egy harmadik országnak, amely válságban van, és amelynek pénzügyi támogatásra van szüksége. Szerintem ebben az esetben nem szabad, hogy akadályokat gördítsünk az útba. És az is a véleményünk, hogy amikor a külügyi szolgálatról van szó, akkor nekik aktívan és konstruktívabban kellene részt venniük a döntéshozatali folyamatban a pénzügyi hozzájárulásokkal kapcsolatban. Az érintett országok kapcsolatban vannak oda misszióink, akik olyan emberekből állnak, akik ismerik a helyzetet, és ezt a, az ő tudásukat fel kell használnunk annak érdekében, hogy a pénzünkért, az elköltött pénzünkért a lehető legtöbbet kapjuk vissza cserébe. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, mondja Kazak úr. Üdvözlöm ezt a véleménytervezetet Veder asszony tollából. Nagyon sok javaslatával egyet tudok érteni. Én vagyok az INTA jelentéstevője ennek az ügynek. A jelentéstervezetem nemrég született meg, amely nagyon sok hasonló gondolatot tartalmaz. Az AFET szakbizottság számára nagyon fontos javaslatom az, hogy a Lisszaboni szerződés elveit kövesse a makroszintű pénzügyi támogatás, legyen az MFA és az EU külpolitikai céljai között koherencia, amely révén az emberi jogokat és a demokráciát támogassuk. Az MFA-t akkor úgy adtuk, hogy az általános kritériumokat való megfelelés nem váltuk el cserébe. A demokratikus értékek öm, tiszteletben tartását nem vártuk el, az helytelen volt. Weider asszonyhoz hasonlóan én is az Európai Külügyi Szolgálat fontos szerepét szeretném megvalósítani, hogy ők tudjanak segíteni abban, hogy döntsünk, hogy a megfelelő, hogy az jelentkező országok tudnak-e a támogatásért cserébe demokratikus folyamatokat beindítani vagy továbbfejleszteni. Üdvözlöm Vajder asszony ez irányba mutató módosító indítványait. Az országok lefedettségét illetően tudom, hogy Vajder asszony azt javasolta, hogy legyen a harmadik kategória esetében egy delegált jogi aktus. Ez, ebbe tartoznak a sem szomszédsági politika, sem tagjelölt státuszban nem tartam, tartozó országok, de amelyek földrajzi vagy gazdasági szempontból fontosak az EU számára. Például közép-ázsiai köztársaságok tartoznak ide. Szerintem ezeket harmadik kategóriaként egész egyszerűen a jelentkezésre lehetőséget kapó országok közé fel kéne venni. Esetenként kell dönteni, mégpedig végrehajtási jogi aktusokkal, hogy a lassú döntéshozatai folyamatot fel tudjuk gyorsítani szerintem nem elfogadható, különösen az Európai Parlament társ kodecíziós eljárásban való részvétele tekintetében, hogy a jelenlegi helyzet felmagyar, felma, fennmaradjon, és minden MFA esetében delegált jogi aktus legyen használandó. A Lisszaboni szerződés a parlamentnek új a hatékony demokratikus felülvizsgálati hatásköröket ad, amely által hatékonyabbá tehetnénk az egész munkát, amit sok szereplő amúgy is szeretne. Köszönöm Vájder asszonynak a nagyon értékes munkát. Köszönöm szépen. Huszon, március 29-én van időnk a módosítóig, és április 21-én szavazunk az AFED-ben. 30 másodpercünk van. Szeretnék, szeretnék köszönet mondani a nagyon hasznos megjegyzésekért. Úgy gondolom, hogy a javaslataim irányába mutatnak ezek is, hogyan lehet fölgyorsítani az e- eljárást, hogyan lehet ezt hatékonyan és átláthatóvá tenni. Ugyanakkor döntenünk kell arról is, hogy az Európai Parlament részt kell -e, hogy vegyen minden esetben. Gomes asszony beszélt a kritériumok kérdéséről. Kritériumok alapján kellene eldöntenünk, hogy hogyan lépünk be ezekbe a folyamatokba, amelyeket hatékonyabbá tudunk tenni, és átláthatóbbá, gyorsabbá, természetesen az Európai Bizottsággal együttműködve. Az EKS-nek szerepe van, az egyértelmű, ez az az intézmény, amely a leginkább tudja, hogy az egyes országban mi történik szakbizottságként pedig mi tájékoztatást kell, hogy kapjunk tőlük. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy kis eszköz más eszközökhöz képest. Igazából itt az egyensúly, a kifizetési egyensúly a lényeg. Ennek ellenére szeretnék köszöntet mondani az összes értékes megjegyzésért, és a módosító indítványaikat be fogom venni a jelentésbe. Köszönöm. Fünf Minuten wartet. Äh, Öt perce vár a szomáli föld äh, külügyminisztere. Makovej kolléga, ha két percben röviden be tudna számolni, ellenkező esetben äh, később térünk vissza erre a kérdésre. Úgyhogy kérem, megadom a szót. Köszönöm szépen. Mindenki megkapta a novemberi PCC-ről a jelentést. A moldovai parlament végre megválasztotta az elnököt, tehát az alkotmányos padhelyzet gyakorlatilag véget ért. A megválasztott elnök korábban a bírósági tanács elnöke volt. Három további szavazatot kapott a kommunistáktól. A három képviselő csatlakozott a szocialistákhoz, és megszavazták az európai integráció kérdését. Ami pedig a nyeszeren túli területeket illeti, itt is történtek fejlemények. Tavaly december évben új, eh, parlament, eh, új elnököt választottak. Vilniusban eh, sor került az első tárgyalási fordulóra, és még az elmúlt napokban is folytak a tárgyalások, Filak és az úgynevezett nyeszéren túli területek elnöke között. önkényes fogvatartások, elfogásokról is kaptunk jelentéseket a moldovai hatóságoktól. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az új elnök megválasztása a stabilitáshoz hozzá fog járulni. Köszönöm szépen. És akkor most szeretnénk megkérni, hogy a külügyminiszter fáradjon be, illetve szót kap.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 Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Szeretném üdvözölni a szomáli föld külügyekért és nemzetközi együttműködését felelős miniszterét, Mohamed Omar urat, a szomáli föld szorosan együttműködik az, egy, az Európai Unióval, elsősorban ami a kalózkodással szembeni küzdelmet illeti, ezzel már ö, ö, többször foglalkoztunk. Nagy örömömre szolgálna, ha a helyzetről, a szomáli föld helyzetéről, politikai, gazdasági helyzetéről beszámolna, illetve szólna a jövőbeni tervekről, ami a stabilitás, biztonság megteremtését illeti a régióban, a kalózkodással szembeni küzdelem területén, itt az Európai Uniónak a missziója is tevékenykedett, és nagyon örülök, hogy a londoni konferencián való részvétele meghatározó lesz Szomália, Szomáli föld jövője szempontjából. Én tudom, hogy Hollandiában élt, majd 11 évet töltött az Egyesült Királyságban, ahol a PhD-jét a Nottinghami, illetve a Birminghami Egyetemen megszerezte. Úgyhogy megadom a szót. Um, thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam önöktől, hogy eszmét cseréljünk szomáli földről. Országom hosszú távú kapcsolatokat ápol Európával, és üdvözöljük azt az erős kapcsolatot, amit az Európai Unióval sikerült kiépítenünk, valamint sok tagállamával is jelenlegi határaink csak úgy, mint más európai országok, az oszmán birodalom tagja voltak. 1971-ben pár napig függetlenséget élveztünk, majd ezután Szomáliához csatlakoztunk pár napos függetlenség után. Sajnos sikertelen volt ez a kapcsolat. Az utolsó éveiben háborúkhoz és rengeteg szenvedéshez vezetett. Hargézia, a fővárosunk, is megsínylette ezt a konfliktust. A szomáli nemzeti mozgalom tagjai 1991 májusában találkoztak, és kikiáltottuk függetlenségünket. Ezóta szomáli földet független államnak tekintjük, a nemzetközi politikai elismerésért azóta is küzdünk. 1991-től máig békés és demokratikus szomáli földet építettünk. A megbékélési folyamatot megkezdtük. Ugyanakkor a szomáliai kormány összeomlott, és ez vezetett az Afrika szarván ma is dúló konfliktusokhoz terrorizmushoz, kalózkodáshoz. A nemzetközi közösség az Európai Unióval együtt sikertelenül próbálta a szomáliai problémát megoldani. Rengeteg erőforrásra van szükség az Európai Uniótól és tagállamaitól is, hogy sikerüljön megoldani a problémát. Szomáli földön mi a saját államunkat építjük, biztonságos határokat igyekszünk kialakítani, föld ter- szárazföldön és tengeren küzdünk a kalózkodás és a belső bizonytalanság ellen. Három és fél millió állampolgárunk békében és prosperitásban szeretne élni. Büszkék vagyunk arra, hogy föld működő demokráciának tekinthető. Nemzetközi eh, megfigyelők által is elismert választásokat tartottunk, amely békés hatalom átvezetésre, hatalom átadásra vezetett a korábbi vezetőpárt és az új vezetőpárt között. Felvettük a kapcsolatot a nemzetközi közösséggel, hogy segítsünk a szomszédos Szomália problémáinak megoldásában. Elnökünk és én is részt vettünk a londoni konferencián ez volt az első olyan konferencia, ahol szomáli föld képviselői egy Szomáliáról szóló konferencián részt vettek. Szerintünk ez a nemzetközi diplomáciánkban egy fontos mérföldkő. Hamed Sinai úr, az elnökünk, beszédet is mondott, amiben felvázolta azt, hogy hogyan lehetne véleménye szerint Szomáliában békét és stabilitást elérni. Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi közösség nem realista és nem rugalmas megoldásra, az úgynevezett területi egységre összpontosít. De a Szomália és környező országok lakói nem ezt szeretnék elérni. Felülről lefele ható megközelítésük a realitásokat nem veszi figyelembe, hanem diktál felülről. Egy erőszakos, egy mű egység ránk erőltetése nem ö, lejelentene megoldást Afrika szarván, hanem a mi általunk mutatott békés építkezés példája, demokratikus nemzes épi, nemzetépítés, az alulról felfelé való építkezés kipróbált módszerei lehetnének a megoldás arra, hogy a klánok és a különböző törzsek és egyéb közösségek közötti feszültségeket fel lehessen oldani, és békét lehessen építeni. A konflikt megoldás folyamatára van szükség, amit szomáli földön is alkalmaztunk, erre van szükség Szomáliában is. Felajánljuk, hogy testvéreinkkel Szomáliában megosztjuk a mi tapasztalatainkat. Európának is vannak hasonló tapasztalatai. Maga az Európai Unió sem csak államok, hanem emberek uniója is nem kell hangsúlyoznom e ház tagjainak azt, hogy mennyire fontos a civil társadalom szerepe, a közösségépítés alulról fölfelé. Ez a békés és demokratikus rendszerek építkezésének rendkívül fontos alapját képezi. Amikor Mogadis uralkodott fölöttünk, akkor szomáli földön sem valósult ez meg. A 2010-es szomáli földi választások lesz, ö, megszervezéséhez, illetve a demokratikus intézmények működéséhez is komoly támogatásokat kaptunk. Kormányom és népem meggyőződése, hogy szomáli föld hozzá tud járulni egy békés szomáli föld építéséhez akkor, ha szomáli földet nemzetközileg is elismerik független országként. Így jobban hozzáférnénk a nemzetközi piacokhoz, kereskedelemhez, pénzügyi rendszerhez és intézményi rendszerhez. Több közvetlen külföldi tőkebefektetés valósulna meg, és részt vehetnénk nemzetközi szervezetek munkájában. A múlt havi londoni konferencia kommunikéje felismerte azt, hogy szükséges, hogy a nemzetközi közösség, idézem, támogassa azt, hogy szomáli föld és az átmeneti kormány Mogadisúban, vagy ennek a követője tisztázni tudja jövőbeli kapcsolatát. Ez egy világos nyilatkozat, amely megerősíti szomáli föld azon kívánságát, hogy szomáli földet és Szomáliát két külön országnak vegyék. Konstruktív párbeszédre és vitára van szükség a Szomália és Szomáli föld közötti jövőbeli kapcsolatok kiépítéséhez. Az 1960-as, megjegyzem, önkéntes egység Szomáli föld és Szomália között nem járt sikerrel. A jövő stabilitása a két ország külön fejlődésében található meg, úgy, ha elismerik Szomáli föld függetlenségét. Ez politikai teret nyújtan a szomáli földnek a továbbfejlődéshez. Szomáli földnek alapvető érdeke, hogy a régióban béke és fejlődés valósuljon meg, hogy fellépjünk a kalózkodás és a terrorizmus ellen. A mi országunk vezető szerepet vállal a kalózkodás elleni küzdelemben. Van egy olyan kalózkodás elleni törvényünk is, ami a régióban példátlan. Ezek is mutatják, hogy Szomáli föld valóban szeretne a nemzetközi közössége különösen az EU-val együttműködni a kalózkodás elleni küzdelemben. Talán még erről többet is tudok szólni a későbbiekben. engedjék meg, hogy még egyszer kifejezem, hogy a szomári föld kormánya hálás az Európai Uniónak és tagállamainak a folyamatos támogatásért. Az EU és tagállamai a legnagyobb, legjelentősebb donorok, adományozók, és az adományt nagyra értékeljük. Társadalmunk nem is élte volna túl az elmúlt éveket az Európai Unió támogatása nélkül. Nagy örömre, örömre szolgált, hogy Pibalx biztos úrral találkozhattam, ő az Európai Unió egyik biztosa, 2011. júliusában találkozhattam vele. Számos európai tagállam fejlesztési miniszterével, holland, norvég, holland, dán, brit, fejlesztési miniszterekkel találkoztam, akik ellátogattak szomáli földre az elmúlt másfél évben. Elnökünk számos EU-s kül, külügyminiszterrel is találkozott a londoni konferencia során. Szeretnénk megerősíteni a kapcsolatainkat az európai országokkal. Ezért szeretném felkérni, meghívni az Európai Parlament képviselőit és az európai minisztereket, hogy az elkövetkezendő hónapokban látogassanak el Szomáli földre, hogy saját szemükkel láthassák, hogy az Európai Unió konkrét támogatása és nagy lelkűsége milyen jelentős áttörésekhez vezet. Például az ENSZ milleniumi fejlesztési célok elérésében a kormányzás tekintetében is jó szerepet, sok segítséget jelent az önök támogatása a fenntartható fejlődésünk tekintetében. 19 millió eurót kaptunk arra, hogy a vízellátási infrastruktúrát kiterjesszük országomban az oktatás területén. Az EU támogatja a programjainkat, és ennek következtében 38 százalékosról több mint 60 százalékosra nőtt az iskolát látogató gyermekek aránya. Az önök támogatásával sikerült ingyenesé tenni az alapoktatást. Így a fiatalok jobban hozzáférnek, különösen a lányok az oktatáshoz. EU-s támogatás segített nekünk abban is, hogy a bíróságokat, a rendőrséget, a választási folyamatot, a civil társadalmat és a hasonló intézményeket fejleszünk. Az EU 4 millió eurót szánt arra, hogy a Webra koridor az egyik szomáli földi kikötő és Etiópia összekötését biztosító út építésének a megvalósíthatósági tanulmányát elvégezze. Ez szomáli föld gazdasági esélyeit jelentősen növelni a régióban. Ez a projekt már nagyon régóta tervezett projekt, és nagyon szeretnénk előre lépni ez ígéretes kezdeményezés területén. Tisztelt elnök úr és képviselők, hölgyeim és uraim, Szomáli föld szeretné kivenni a részét abban, hogy megoldást találjunk a régiónk számos problémájára. Nagyra értékeljük az önök erőfeszítéseit a fejlődésünk irányába, de még többet lehetne tenni különösen a politikai elismerése szomáli földnek, mint független állam, hasonlóképpen a 19. századi európai nemzetállamok kialakításához megerősíteni szerepünket, és hatékonyabb partneré tenne minket a régióban Európa számára és a nemzetközi közösség számára. Értem, hogy Szudán elnöke ha jól tudom, Szudán elnöke is fel fog szólalni e házban ma. Szeretném hangsúlyozni, hogy jó kapcsolataink vannak a dél-szudáni kormányjal. Szavahír elnök úr béktatásán tiszteletbeli e, vendég voltam. Ez is mutatja, hogy milyen kapcsolataink vannak. És még egy új, utolsó gondot Álsával kapcsolatban Mogadisú környékén már az Európai Unió és a nemzetközi közösség támogatásával szinte sikerült visszaszorítani őket. De hova fognak menni? Bár Mogadisúból sikerült kiszorítani őket, de úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy északra fognak vonulni, és hogyha szomáli föld keleti részén, a hegyeinkben akarnak elbújni, akkor nagyon nehéz lesz megbirkózni velük. Csak szeretném felvetni önöknek, hogy mennyire fontos szomáli föld számára, hogy szomáli föld biztonsága, megóvása tekintetében további segítségre van szükségük. A fejlesztés, fejlődés, öm, oktatás területén nagyon sok támogatást kapunk önöktől, de a biztonság területén nem, és ezt szeretném kérni önöknek, önöktől, hogy gondolkozzanak el ezen, és nyomást gyakoroljanak az Afrikai Unióra is, hogy támogatást nyújtsanak nekünk. Szükségünk van a biztonsági erők képzésére, infrastruktúrális támogatásra. Szomáli föld eddig demokráciáját meg tudta védeni, és biztonságát is. Húsz éven keresztül a dzsihadisták és az egyéb szélsőségesek ellen, akár helyiek, akár külföldiek. De hogyha al az al és hasonló csoportok ellen is fel kell vennünk a küzdelmet, arra nem vagyunk még elég erősek. Ez nem realista elvárás tőlünk. Független állam szeretnénk lenni, független állam vagyunk, és nem jó, hogyha az nemek közötti egyenlőség, a demokrácia, fontos elveit tiszteletben nem tartó szélsőségesek beszivárognak az országunkba, és megnövekedik ott az, e, az ő hat, befolyásuk. Ezért nagyon szeretnénk nem csak gazdasági, hanem biztonsági és védelmi területen is szorosabb együttműködést Európával. Köszönöm szépen, miniszter úr. Már említett, nem tudom, hogy említettem, mert hogy a szudáni elnök megbetegedett, dél-szudáni közösség elnöke megbetegedett, úgyhogy le kellett mondania a mai ide látogatását, és most Gala kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm, tisztelt miniszter úr, a szakbizottságunkban. Köszönöm a bevezetőjét. Nagyon jó hallani, hogy szomáli föld dön már több éve az államiság kialakult, demokratikusan szervezett államról van szó, illetve fellépnek aktívan a kalózkodással szemben. Amikor én azt mondom, hogy Szomália ezen a részén, ezzel nem azt akarom mondani, vagy sugalni, hogy én a státuszkot támogatnám. Az elmúlt 22 évben nagyon sok határ mozgást tapasztaltunk Európában, tehát itt is egy új állam születhet, és ez ismerős Európában. Én egy olyan delegációnak vagyok az elnöke, amely a pán-afrikai szervezettel jó kapcsolatokat ápol, sokat foglalkozunk a térség kérdéseivel, és eddig ugyan korlátozottak voltak a határ mozgása irányuló hajlamok, de hát esetleg az önök országa lehet egy precedens, amikor a valóságot így fogadjuk el. Ezzel kapcsolatosan a következőt szeretném elmondani. Rövid távon pragmatikus politikát kell folytatni az Európai Uniónak, fejlesztési együttműködés területén kell együtt dolgoznunk, projekteket kell megvalósítanunk, és ehhez a státusszal kapcsolatos kérdéseket nem szabad összekapcsolni. És önöknek is a saját lehetőségeik, kereteik között hozzá kellene járulniuk ahhoz, hogy délen is a stabilizáció megtörténjen. Mogadisú és környékén az al-Shab uralkodik. Fontos, hogy visszavonuljanak, vagy másfelé irányuljanak. Ezt a folyamatot kellene támogatni, és mondjuk taktikai megfogni megfontolások miatt nem lenne célszerű bizonyos taktikai megállapodásokat kötni olyan csoportokkal, amelyek ellenzik Mogadisút, vagy szemben állnak Mogadisúval. Tehát a stabilizációra van szükség, és a státusszal, a jogállással kapcsolatos kérdéseket pedig hivatalosan kell rendezni. Itt nem egy mesterséges status quo-ról beszélek, ami állandósulna, hanem Szomália egyéb területein jó lenne, hogyha nem a státusszal kapcsolatos kérdések lennének a döntő szempontok. Ez lenne a kérésem. Köszönöm. Um, Üdvözlöm, miniszter úr, és nagyon értelmes dolgokat hallottunk öntől, főleg azért, mert minél inkább próbálom megérteni, hogy mi történik Szomália, Szomáliában, annál mérgesebb vagyok, amiatt, hogy annyira nem hatékony a mi szakpolitikánk. Nem csak az EU-ra gondolok, hanem általában a nemzetközi közösségre. És ez ennek borzasztó következményei vannak, a szomáli emberek emiatt rendkívül szenvednek. Ez számomra nagyon magas szintű prioritást élvez. Ami elhangzott, az mind jogos. Én is azok közé tartozom, aki ösztönzi azt, hogy az EU dolgozzon el együtt önökkel. A TFG az abszolút művi. Azt kérem, hogy mondja meg, hogy maga szerint, a TFG. Most függetlenül attól, hogy ön természetesen Szomália föld függetlenségét támogatja, a szomáli föld függetlensége nagyon fontos maguknak, de hát ettől függetlenül a most Szomáliának nevezett terület esetén is a kormányzás felépítése nagyon fontos lenne. Szeretném, ha elmondaná ezzel kapcsolatban a véleményét. A londoni konferencia eredményeként örülök, hogy vállalás született az EU részéről, szomáli föld érdekében. Ön is ezt bemutatta részletesen. Még egy kérdésem lenne. Értem az Afrikai Unióval kapcsolatos üzenetét, de hát az Afrikai Unió egy szomszédos országban tartja a székhelyét, Etiópiában. Etiópiával együttműködnek, úgyhogy itt fontos Afrikai Uniós tagoknak is szól ez az üzenet. Ezzel kapcsolatban értjük, hogy szkeptikusak a meglévő határok változása miatt, de láttuk a fejleményeket, például Dél-Szudánban. Fontos, hogy felálljanak a kormányok olyan területeken, mint Szomália. Szeretném megkérdezni a véleményét az Afrikai Unióval kapcsolatos üzenetről és a szomszédos országok szerepéről, konkrétan Etiópia szerepéről. Mert van, aki úgy gondolja, hogy az amerikaiak nyomják Etiópiát, és 2006-os esemény a legrosszabb megoldás volt. Szeretném, ha elmondaná, hogy mi az ön véleménye, és most Etiópiának mi a szerepe Afrika szarván. Említette a kalózok elleni törvény. De az a benyomásom, hogy a kalózkodással a világ ezen részén működő bizonyos érdekcsoportok nevében lépünk föl, és igazából ezek az érdekcsoportok nem biztos, hogy az önök régiójának a népét képviselik, és az ő érdekeiket képviselik. Megelőzés tekintetében hatékony maga szerint a kalészkodás elleni fellépés, például a vízhez való hozzáférés nem csak halászati forrásként, hanem környezetvédelmi szempontból is a népének az érdekét szolgálják ezek az intézkedések. És még meg szeretném kérdezni a véleményét arról is, hogy maga szerint mi lenne a hatékos, hatékony fellépés az egész régió számára Asabab esetében? Tanok uh, úr. Köszönöm, elnök úr. Külügyminiszter úr, nagy örömre szolgál, hogy uh, itt uh, megjelent előttünk, a kormányát is üdvözlöm, azt hiszem, hogy a szomáli földi kormányt úgy ismerem, mint az egyik legelősebb az önök függetlenségek újbóli elismerése tekintetében. Ugye egy boldogtalan házasság született a korábbi Olasz-Szomáliával néhány napos szabadságot követően 91-ben. Aztán nagyon sok példa van Afrikában és a közel-keleten is hasonló eseményekre. Úgy gondolom, hogy az önök státusza erősebb, mint Koszovó függetlenségi igénye. Most csak utaltam erre röviden. Az ön meghatározás, a területi függetlenség fontos, de nem abszolút elvek amikor egy állam jövőjéről van szó. Véleményem szerint hagyományos kritériák, kritériumokat kell teljesíteni, harcolnak a terrorizmus ellen, említettek példákat természetesen, a menekült témákban teljes támogatást kell, hogy biztosítsunk önöknek az ország keleti részét illeti ez a kalózkodás elleni harcban együtt a nemzetközi szervezetekkel, az Atlantával, az ENSZ részéről a NATO fellépés is ide tartozik, itt is támogatásról biztosítjuk önöket. A fontos, hogy az új börtönök kialakítása is megfelelően alakuljon azért, hogy az elfogott kalózokat, amit az önök, akiket az önök vízein vagy a szárazföldi területen fognak el, el tudjanak helyezni. A londoni konferencia kiadványa említi szomáli földöt, de részleteket nem ad. Bizonyos fajta státuszt biztosít, de ezt még egyeztetni kell. Úgyhogy ez csak egy gyenge elismerés a nemzetközi közösség részéről, hogy a TFG lezárul. Szomáli föld jövőjét mindenkinek megfelelően kell alakítani, a státusz tekintetében is ez megfelelő megoldást kell, hogy hozzon. Gáler úrat támogatni tudom, hogy most a státuszra kell koncentrálnunk, de ezt követően foglalkozni kell az egyéb kérdésekkel is kétségeim nincsenek a tekintetben, hogy az önök kormánya, az önök állampolgárai baráti ország kívánnak lenni Szomáliával, és prosperus államot kívánnak építeni, amely békés, jó együttműködés alakít ki a szomszédokkal. Hogyha független országként elismerik önöket, akkor valószínűleg regionális és bilaterális szempontból, magadisúval való egyeztetés szempontjából is ez megkönnyíteni az életüket. Gomes asszonyjal egy kicsit nem értek egyet Etiópia témájával. Az etiópiai katonai felépés korlátozott, és igazából a terror, tehát a kiszabadító, vagy a terroristák kezéből a túlszak kiszabadítása tekintetében hatékonyan léptek föl. Fontos a szomszédos országok együttműködése. Én vagyok az előadója a parlament részéről egy jelentésnek, Afrika szarva témájáról szól ez a jelentés, és természetesen a szomali földi kérdés is be fogjuk venni a jelentésben, illetve be fogjuk venni azt is, hogy joga legyen az országnak mandátumot kapjon a katonai fellépés tekintetében, a határvizek tekintetében, és a kalózkodási fellépésben is. Elnök úr, nincs időm. Majd esetleg ebéd közben folytatjuk a megbeszélést, külügyminiszter úr. A legfontosabb, hogy az ECR frakció abszolút támogatja az önök hazáját, és mindent megteszünk azért, hogy a nemzetközi közösség figyelmét felhívjuk a problémákra különösen a fő infrastruktúrális projektek támogatását is hangsúlyozni kívánom. Ebéd Kérem, hogy ne... Kérem. Említsen olyan ebédeket, amire nem hívtak meg. Kéler úr, köszönöm szépen. Én is szeretettel üdvözlöm miniszter úr. Észtország nevében szólok, Észországot képviselem itt a parlamentben. Az ön országa nagyon figyelemre méltó fejlődést járt be az anarhiából és a szomszédos országokkal való hát, konfliktus terhes kapcsolatokra tekintettel és a függetlenség, a jogállamiság és a stabilitás az, amire alapvetően szükség van. Néhány kérdésem lenne a szomszédokkal való nézeteltérés elsősorban politikai vagy etnikai jellegű. Említette, hogy párbeszédet kívánnak folytatni Szomáliával. Ön szerint milyen eredmény várható ettől a párbeszédtől? Szorosabb együttműködés esetleg, ami pedig a gazdaság fejlődését illeti. A gazdaság mely területeit kívánják előtérbe helyezni, milyen az oktatás helyzete, megfelelő oktatásban tudják részesíteni a fiatal generációkat, vagy milyen mértékben hagyják el az országot fiatalok, milyen feltételeket tudnak teremteni számukra, hogy otthon maradjanak. Svensson asszony. Svensson úr. Köszönöm szépen én is a tájékoztatást a külügyminiszter úrtól. Számos tényel szolgált a szomáli föld helyzetéről. Én csodálattal tartozom az elért eredmények kapcsán, ami a stabilizációt illeti, és a környező országokkal való kapcsolatokat. Én szerintem ez pontosan megfelel annak, amit Keller úr elmondott, hogy én is azt szeretném tudni, hogy a szomszédos országokkal való kapcsolatokban milyen együttműködési lehetőséget lát. És Afrika szarván számos fontos ország van, tehát jó lenne, ha röviden át tudnánk tekinteni, hogy ön a fejlődést, illetve a szomszédos országokkal kapcsolatos problémákat hogyan ítéli meg. Büdikoffer úr, köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, először is szeretném tiszteletünket kifejezni azzal kapcsolatosan, amit önök az országukban az elmúlt években elértek, egyetértek Gomez asszony által elmondottakkal, mennyire fontos lenne a jövő szempontjából, ha az Európai Unió lényegesen az Európai Unió szempontjából lényegesen erőteljesebben együttműködnének a szomszédos országokkal, és nem csak Mogadisúra összpontosítanának. Minden esetre most egy eléggé sajátságos helyzet alakult ki. Zsondosz úr, a külön megbizottunk tegnap beszámolt a munkájáról, konkrétan arról, hogy Szomáliában a Djibouti úti tervet, vagy roadmap-et augusztusig meg akarják valósítani. Kérdésem az, hogy ön szomali föld számára milyen szerepet lát ebben a folyamatban? Egy komoly stratégiai hiba lenne, hogyha a folyamatban való aktív részvétel helyett a függetlenséget helyeznék előtérbe. A függetlenség és az államiság nálunk is kérdés például Németországban, hiszen beszélünk a Bajor szabad államról, de ettől függetlenül Bajorország változatlanul tagja a szövetségi köztársaságnak. Tehát Hosszabb távra kitekintve lehet, hogy ezek a kérdések fontosak, de most, mint aktuális, aktuális kérdés, a jelenlegi instabilitást kell valahogy megszüntetni. És nem lehet ebben megfelelő perspektíva szomáli föld részéről, ha a függetlenséget hangsúlyozná egy amúgy őt körülvevő instabil környezetben. Ön is utalt arra, hogy Al-Shabaab az egyik tényezője az instabilitásnak, tehát Puntland vagy Szomáli föld irányába kéne inkább a folyamatot elvinni. És szerintem ez a vita is önmagában rá mutatott arra, hogy milyen kérdéseknek kell a középpontban állniuk. Éppen ezért jó lenne, hogyha világosabban pontosabban hallanánk az ön véleményét ezzel kapcsolatosan. Fokozott biztonsági támogatásról em, tett említést, konkrétan mit ért ez alatt? Köszönöm. Minister, Sie haben das Wort. Miniszter úrnak megadom a szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A TFG, az átmeneti szövetségi kormány, ahogy Gomez asszony kérdezte, úgy gondolom, hogy az átmeneti kormány 2004-ben, amikor létrejött Kenyában, azt a feladatot kapta, hogy bizonyos átmeneti feladatokat teljesítsen. Az egyik ebből a Szomáliában mindenhol a különböző politikai szereplők megbékéltetése. A második, hogy legyen egy átalakított politikai rendszer, legyen alkotmány, a népállal választott parlament, és ezek adják át a, egy választott szervnek a hatalmat. A harmadik pedig a biztonság biztosítása. Szomália stabil és biztonságos ország legyen. Szomália. Sajnos az átmeneti szövetségi kormány egyik feladatot sem tudta teljesíteni, amit 2004 óta vártak tőle. Mennyi is ez? 6-8 év? Az egyetlen dolog, amit tettek, az az volt, hogy amikor lejárt a megbízatásuk, akkor a hatalmuk a hatáskörék meghosszabbítását kérték. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a TFG az átmeneti szövetségi kormány nem jó tárgyaló partner, hogyha az országban biztonságot akarunk látni. Előttünk állnak a tények, nem kell ezt tovább ragoznom. Mindazonáltal a menetrend, a roadmap és a kampalai határozat, ez mind az ő kiterjesztésük volt, az ő intézkedései kiterjesztése, de nem álltak elő újabb, új kerettel, új megoldási lehetőséggel Szomália számára. Szerintem nem kéne tovább is rájuk bízni ezt a feladatot, hanem menjenek el, és egy új adminisztrációnak adjanak helyet. Az Afrikai Unió és Etiópia felé az üzenet. Szorosan együttműködünk Djibouti-val, Kenyával, az etióp kormányal, és szeretnénk, hogyha az Afrikai Unióban is meghallgatnák a hangunkat. De nem vagyunk hivatalos tagjai az Afrikai Uniónak, ezért amikor valamilyen speciális státuszt szeretnénk magunknak, vagy legalább megfigyelő státuszt, az azért van, hogy megoszthassuk a véleményünket nemzetközi fórumokon, mint például az Afrikai, Unióban bel, Afrikai Unión belül. Ezért kérjük az afrikai államokat, hogy tegyék lehetővé számunkra ezt és így szomáli föld meg tudja osztani tapasztalatait a többi afrikai országgal. Az intervenció Szomáliában a szomszédos országok bevonulása. 2006-ban bevonultak Szomáliába. Mi azt gondoljuk, hogy a szomáliai problémát csak a szomáliai tudják megoldani. Egy ilyen intervenció akárhonnan is jön, nem feltétlenül járul hozzá a hosszú távú fenntarthatósághoz, a biztonsághoz. Az nyilvánvaló, hogy a TFG nem hatékony, hogy az átmeneti kormány még magad Mogadisút sem tudja biztosítani. Ezért az Amisom csoport csapatai az Afrikai Unió szomáliai missziójára nemzetközi mandátummal rendelkező nemzetközi erőkre szükség van, hogy valamilyen biztonságot megteremtsenek, de a szomáliai embereknek és a szomáliai államnak kell megadni azt a lehetőséget, hogy ezt fenntartsák. A mi biztonságunk sem az Afrikai Uniótól függ. Nem ötőlük kaptuk ajándékba, hanem a, úgy sikerült elérni, hogy mi értük azt el, hogy mi vezetünk be a demokráciát és a gazdasági fejlődést. Biztonság tekintetében a szomáliaiak semmilyen különbséget nem tapasztaltak az elmúlt nyolc évben. A kalózkodás elleni törvény, illetve a nemzetközi kampány sikere, mennyire volt ez hatékony? Hát ha hatékony lett volna, akkor csökkent volna a kalózkodás problémája, tehát azt kell mondanom, hogy nem volt hatékony, bár azt szerettük volna. Ezért egy befogadóbb jellegű, integrált megközelítésre van szükség a kalózkodás elleni harcban. Ennek a fő eleme nem az, hogy csapatok legyenek a tengeren, hanem hogy a szomáliai embereknek, fiataloknak lehetőségeket adjanak, hogy stabil legyen az országuk, legyen rendes kormány, amely megvédi majd a nemzetközi területeket, megvédi a saját felségvizeit, saját maga életlehetőséget, munka lehetőséget kell a szomáliai fiataloknak biztosítani, hogy legyen alternatívájuk, ne menjen mindenki kalóznak. Egy inkluzív és holisztikus megközelítésre van szükség a biztonsági elemek mellett, hogy hatékonyak legyünk a kalózkodással szemben. Aztán a gazdasági fejlődés, a különvállás és a párbeszéd. A szomáli földi emberek nem csak elszakadni akartak, hanem egy unióban felmerült problémát akartak megoldani. Mi már voltunk függetlenek, önkéntesen léptünk unióra Szomáliával. Tehát nem elszakadtunk, hanem kiváltunk. Szenegál és Gambia is volt egy pont, amikor egy országot képezett. És nem változtatjuk meg a határokat sem. Ezek a határok az Afrikai Unió kartáját sem változtatták meg, hanem az eredeti határainkat tartottuk meg, amikor a gyarmatosítók kivonultak a régiónkból. Azóta nem változtattuk meg a határokat. Ellentétben más szeparatista államokkal vagy entitásokkal. A gazdasági területen a halászat egy nagyon jelentős, kiaknázatlan lehetőség. Egy oldalról nincs meg a kapacitásunk és a technológiánk, hogy kiaknázzuk ezt az erőforrást, és aztán a hűtésre, a tár, a tartósításra és az exportálásra sincs meg a megfelelő infrastruktúránk. A kereskedelmi tekintetben tehát szükségünk van támogatásra, hogy ki tudjuk aknázni a halkincset. Aztán vannak, van olajunk, legalábbis keresünk olajat, és vannak egyéb ásványkincseink is, ahol nemzetközi, amelynek kiaknázására nemzetközi támogatást keresünk. Nagyon fontos az is, hogy a kikötőnket továbbfejlesszük, az infrastruktúráját kiépítsük. Ez az egész Afrika szarva térség érdekében áll Reméljük, hogy az Európai Unió támogatni fog bennünket ebben. Most már tíz éve zajlik ez a fent megvalósíthatósági tanulmánykészítés a webrai kikötővel kapcsolatban. Szeretnénk itt tovább lépni. Az augusztusi roadmap és szomáli föld milyen szerepet tud vállalni egy jövőbeli Szomáliában? Nagyon világos az álláspontunk. A célunk az, hogy független, szuverén nemzetközileg elismert államok, állam legyünk. Ezen dolgozunk. Persze értjük azt, hogy a célok eléréséhez időre van szükség, de mi most biztonságot, fejlődést, a jogállamiságot, demokráciát és az embereknek nyújtott gazdasági, oktatási és egészségügyi szolgáltatásokat szeretnénk elérni. Ezek azok a célok, amikért dolgoztunk az elmúlt húsz évben is. Az Európai Unió ebben nagyon sokat segített nekünk, és szeretnénk tovább lépni hogy hiteles kormánynak tekinthetsenek bennünket ahogy az egyik képviselő is azt említette. Ezek tehát a rövid távú céljaink, és nem is állunk rosszul. Hosszú távú célunk, hogy független, szuverén állam legyünk. Menetrend. Szerintem a menetrend egész egyszerűen kudarcot vallott, nem volt eredménye. A londoni konferencia kommunikéje átvette, ez keretet nyújtott neki, a hatodik bekezdése a kommunikének, nyilv világosan kimondja, hogy Szomália és szomáli föld támogatható a nemzetközi közösség által, hogyha mi úgy döntünk, hogy egymás között szeretnénk megbeszélni a jövőnket. Nagyon szívesen tárgyalunk Szomáliával, de jelen pillanatban bűnözők vezetik ezt az országot, és nem tudunk velük tárgyalni. Egy csoport politikussal szeretnénk tárgyalni de nem olyanokkal, akik három hónap múlva már nem lesznek sehol. Támogatjuk azt, hogy Szomália támogatást kapjon. Szeretnénk, hogy önök továbbra is támogassák Szomáliát. Szívesen megosztjuk a véleményünket és a tapasztalatainkat Szomáliával. Szívesen leülünk velük, hogy tisztázzuk a kapcsolatainkat, de függetlenek akarunk lenni. Függetlenként szívesen támogatjuk őket. Sőt, ha függetlenek leszünk, akkor még nagyobb esélyünk is lesz arra, hogy támogassuk őket, mint bármilyen más megoldással. Nagyon szépen köszönöm. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen, miniszter úr, sok sikert kívánunk a további munkához, és a stabilitás kiépítése területén. Nagyon fontos, hogy a fiatalok számára perspektívát kínáljunk és hogy a jog keretei között élhessenek. És azt hiszem, hogy az is átjött, hogy ebben a mi szakbizottságunk az ön segítségére lesz. Sok sikert, és köszönjük szépen a látogatást. Akkor a délelőtti ülést ezennel berekeztem.